A napi rend következő pontja a lengyelországi helyzete a tanács és bizottság nyilatkozatai részben. Felhívom a figyelmet, hogy a vita ezen részében nem lesz catch e eljárás, és kék kártyát sem fogok lehetővé tenni. Igen, tisztelt. Jó, most ügyrendi vitát nem indítunk most ebben az ügyben. Elkezdjük a vitát, és bármit is tesznek. Az elnökök konferenciáján született egy döntés, a frakciókon belül tudják, és minden frakciótagnak tudnia kell ezt. Sidló, miniszterelnök asszony, üdvözlöm az Európai Parlamentben, hölgyeim és uraim! Az a döntés, hogy az Európai Bizottság intézkedéséről vitát folytassunk, hogy párbeszédet kezdeményezzünk a lengyelországi helyzettel kapcsolatban. Itt a jogállamiság elvét szeretnénk erősíteni. Ez az első ilyen jellegű vita az Európai Parlamentben. Ez egy teljesen új eszköz, hogy úgy mondjam, ilyen jellegű eljárás és ilyen jellegű vita mindeddig nem volt. 2014 márciusában az Európai Bizottság mutatta be ezt az eszközt. Ez egy korai figyelmeztető mechanizmus a jogállamiság ügyében. Valamennyien tudjuk itt a hatalmi ágak megoszlása, ez nem csak eljárásjogi kérdés, hanem az európai demokrácia egy központi része, és a társadalmi modellünkhöz tartozik. Ezért ez a vita egy központi jelentőségű vita a jövőbeli ilyen jellegű eljárások összefüggésében. Koncentráltan kell dolgoznunk ezért, abból indulok ki, és ezt kölcsönös respektus alapján tesszük. A lengyel miniszterelnök asszonyt szeretném ezért újra üdvözölni, és köszönöm szépen, hogy késznek mutatott arra, hogy részt vegyen a vitában. Most pedig maga a vita következik. Először a tanács soros elnöksége nevében Könders úr, a holland külügyminiszter kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió nem csak egy pénz vagy egy piac, hanem egy unió, amely közös értékeken alapul. Világosan beszélnek a szerződések, a meghatározzák azokat az értékeket, hogy minden alapul az Európai Unió, és ez vonatkozik valamennyi tagállamra. Itt felelősségről van szó, és nem csak előnyökről, kedvezményekről. És a legfontosabb az, hogy az unió alapvető értékeit becsüljük, a jogállamiságot, a a demokráciát és az alapvető jogok tiszteletét értjük ez alatt. Ez vonatkozik a tagállamokra, és ez egyedülállóvá teszi az uniót a világban. Ezek az értékek nem csak papíron szerepelnek, arról van szó, hogy ezeket egy plurális, nyitott társadalomban hoztuk létre, gyakran kemény küzdelem árán. Ezért alapvető garanciákat kínálunk adni a demokráciáig működő képessége ügyében a polgáraink számára. Azonban ez nem magától jön, nem automatikus dolog. Ez a kontinens a legsúlyosabb, legkeményebb politikai doktrinák áldozatává vált, amit valahogy ismertünk. Végül is a demokrácia győzött, győzedelmeskedett felettük, de ezt a leckét kemény módon tanultuk meg, és számtalanszor elmondtuk, hogy ezekhez a ezekhez a napokhoz nem kívánok visszatérni. Maradjon meg a béke, és a demokrácia és a szabadság a kontinensünkön. A demokráciát, a jogállamiságot éppen ezért mindenek elé helyezzük. Ez rendkívül fontos, hogy a továbbiakban is így tegyünk. Mint egy folyamatos kihívással szembesülünk, a kormányoknak eleget kell tenniük a vállalásaiknak. Egyetlen országnak sincs monopóliumja abban, hogy ő mit kell tenni és hogyan kell dönteni. Igenis el kell döntenünk, hogyha problémák merülnek fel, fel kell ismerni ezeket, és ki kell javítani. Erről szól a demokrácia. Ez azt is jelenti, hogy készek vagyunk arra, hogy nyílt vitát folytassunk arról, hogyan tudjuk ezeket az értékeket a legjobban megvédeni. A mai vitában, ahol a tanács meghívták, hogy részt vegyen a vitában és hozzászóljon, itt az új demokratikusan megválasztott lengyel kormány intézkedései kerülnek terítékre. Itt az alkotmánybíróság és a kormányzás kérdés, és illetve a közmédia irányításáról van szó, amelyeket vitatnak. Ezek fontos részei egy demokratikus államban a jogállami működésnek. Újra és újra hangsúlyoz, tudták, hogy itt alapvető értékekről van szó az Alkotmánybíróság és a média esetében. Itt biztosítani kell a transzparenciát, az átláthatóságot, hiszen ezek a testületek befolyásolják a polgárok véleményét. Számos ügyben a tandács felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos és központi érték a bíróságok függetlensége a tagállamokban. Itt nem a tanácsnak kell ítélkeznie, főleg ilyen időszakokban. A tanács még meg sem vitatta ezt a kérdést, de egy néhány dolgot szeretnék elmondani Lengyelországgal kapcsolatban. Az európai történelem kevés országnak okozott olyan sok nehézséget, mint Lengyelországnak. A lengyel szellem azonban sosem halt ki a nehézségek a pusztulás ellenére. Kitartottak a szovjet uralom alatt, és a, mi alatt a kormányuk e, számüzetésben volt, végigharcoltak a szabadságukért 1945-ig. 2016-ban, 11 évvel, 15-ben úgy beszéltünk Lengyelországról, hogy nagy hatalmak közé került újra, és egy erős gazdasági és politikai hatalom lett Európában. A lengyel nép ezt meg tudta tenni, mert olyan hagyományból indult ki, amely a legrégebbre visszanyúló itt Európában, hiszen ővék az egyik legrégebbi alkotmány 1791-ben született meg és a lengyel népnek igenis respektus jár azért, amit elértek. És most az Európai Unió központjában, szívében vannak. Szeretnénk lehetőséget, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy részt vehetünk ebben a vitában. Igenis a jogállamiság, a demokrácia, az alapvető jogok védelme az, amit ma meg kell beszélnünk. Nem titok, hogy az én országom Hollandia abban bízik, hogy hogy az, a, és mindig is amellett áll ki az én országom, hogy a jogállamiság, a demokráciát megvédjük bárhol a világban. Finnországgal, Németországgal együtt egy levelet küldtünk éppen a jogállamiság védelme érdekében. Itt az EU nem csak a finanszírozásról szól, hanem a jogállamiságról is, ezért Strasbourgban február másodikán egy nagy szemináriumot szervezünk a jogállamiság ügyében. Reméljük, hogy sokan részt vesznek ebben. Majdnem két hónappal ezelőtt a jogállamisággal kapcsolatban a tanács is folytatott egy párbeszédet, és májusra egy második fordulót is szervezünk. A februári szeminárium lesz az alapja az ott lefejtandó vitáknak biztosítani szeretnénk, hogy ezeket a központi értékeket Európában betartjuk. Természetesen a tanács nem egyedül lép fel ebben az ügyben. Éppen ellenkezőleg az Európai Bizottság véleményünk szerint igen fontos szerepet játszik ezen a területen az egész Európai Unióban, hiszen a szerződések őreként ő lép fel. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Velencei Bizottság milyen szerepet játszik ez ilyen ügyekben az Európai Bizottság és a Velencei Bizottság is aktívan részt vesz a mai vita előkészítésében, és azt hiszem, hogy ez a vita egy pártatlan, együttműködő szellemben kell, hogy folyjon és egy alapvető, mélyreható ellenzést követően haladást tudunk elérni ebben az ügyben. Az Európai Bizottság alelnöke megfelelő lépéseket tesz egy strukturált párbeszéd kialakítása érdekében a lengyel hatóságokkal és a lengyel vezetéssel lehetőséget adunk ma a miniszterelnök asszonynak, hogy szóljon a parlamenthez. Örülök, hogy a mai napon részt vesz eh, a vitában, és ez hozzájárul az európai demokrácia keretében lefolytatott párbeszédünkhöz. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Mielőtt megadom a bizottság alelnökének a szót, Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek! Nagyon sokan érkeztek ma ide hozzánk, messziről, és eh, szeretném még egyszer elmondani, hogy az eljárási szabályzatunk szerint nem lehet a vendégeknek tetszést vagy nem tetszést nyilvánítani, jó lenne, hogyha a semlegességüket megőriznék a vita során. Köszönöm előre És Timmermans úr kap most szót a bizottság részéről. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, Miniszterelnök asszony, miniszterelnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők! Szeretném elmondani az Európai Bizottság részéről azt, hogy az Európai Bizottság miért döntött úgy, hogy elemzi a legutóbbi lengyelországi fejleményeket, és hogy hogyan szeretnénk Lengyelországgal egy konstruktív, objektív tényeken alapuló vitát, és, illetve eszmecserét folytatni a jogállamiságról. A 2014-es jogállamisági kereteken, jogállamisági eljárás keretein belül szeretnénk eh, a lengyelországi eseményekről párbeszédet folytatni, eh, ezen belül is a bírák kinevezéséről. Az alkotmánybíróság bíráinak kinevezése egy olyan kérdés, amelyel magának a eh, lengyel illetékes hatóságoknak kell foglalkozniuk, ugyanakkor azonban ez nem történt meg megfelelő keretek között, és ezért bizonytalanság merült fel az alkotmánybíróság működésével kapcsolatosan. Ezen túlmenően a lengyel parlament úgy döntött, hogy lerövidíti az alkotmánybíróság elnökének és alelnökének a mandátumát. Tavaly decemberben az alkotmánybíróságról szóló törvényt módosították, ez a módosítás életbe lépett, és ezáltal az Alkotmánybíróság működése jelentősen megnehezül. Tekintettel arra, hogy a bíróság a lengyel igazságügyi rendszeren belül mekkora szerepet játszik, Előfordulhat, hogy a jogállamiság egy rendszer szintű kockázatnak van immáron kitéve az országban. Emellett aggályok merültek fel az új média, média törvénye kapcsolatosan is. A jogállamiság ahogyan mi definiáljuk, megköveteli a demokrácia és az alapvető jogok tiszteletét. A médiaszabadság és a média pluralizmus szintén összefügg az alapvető jogokkal, különösen a véleménynyilvánítás szabadságával. Ez az oka annak, hogy az Európai Bizottság szükségesnek ítéli, hogy ezt a törvényt elemezzük a jogállamiság szempontjából. Az Európai Unió alapját közös értékek kép- képezik, Ezeket az Európai Unióról szóló szerződés kettes cikkeje tartalmazza, és itt külön hangsúlyt kap a jogállamiság tiszteletben tartása. A különböző igazságügyi rendszerek tiszteletben, kölcsönös tiszteletben tartása azon a bizalmon alapul, hogy mindenki tiszteletben tartja a jogállamiságot az Európai Unión belül. Hogyha a jogállamiság elve veszélybe sodródik, akkor az Európai Uniónak cselekednie kell. Szeretném azt is elmondani, hogy a lengyel alkotmánybíróságnak kulcsfontosságú szerepe van annak biztosításában, hogy a Lengyelországban jelenleg tervezett jogalkotási reformok összhangban állnak az alkotmányjal. Éppen ezért mindenképpen meg kell oldani az alkotmánybíróságot körülvevő helyzetet, sürgősséggel kell megoldást találni erre annak érdekében, hogy a jogállamisági mechanizmuson belül továbbra is megfelelően tudjon működni az alkotmánybíróság. December 23-án és december 30-án levelet küldtem Lengyelországnak ebben az ügyben. A nekünk megküldött válaszok azonban nem voltak átfogóak és nem voltak kimerítőek, nem oszlatták el az aggájainkat. A jogállamisággal foglalkozó mechanizmus, illetve keret lehetővé teszi a strukturált párbeszédet a lengyel hatóságokkal. Le, élnünk kell a keret biztosította lehetőségekkel, annak érdekében, hogy konstruktív módon párbeszédet folytassunk, és azt hiszem körülbelül egy órával ezelőtt kaptunk egy további válaszlevelet, Fe, meg fogjuk nézni, elemezni fogjuk a megkapott válaszokat, az együttműködés szellemében. Meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen válaszokat kaptunk. Nyilván erről most nem tudok még beszélni, hiszen csak körülbelül egy órával ezelőtt kaptuk készhez ezt a levelet. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy egy folyamat legelején állunk. A keretnek megelőző, preventív jellege van, és egy részletes jogi elemzés semmiképpen sem jelenti azt, hogy megelőlegeznénk ezzel a későbbi döntéseinket. Ezek a döntések mindenképpen a tényekhez kapcsolódnak, a tényeken alapolnak majd. Éppen ezért is olyan fontos, hogy konstruktív párbeszédet tudjunk ezt megelőzően folytatni a lengyel kormányjal. Pártatlan bizonyítékokra alapuló módon fogunk hozzáállni ehhez a párbeszédhez. Teljesen magától értetődik, hogy a bizottság tiszteletben tartja a lengyel köztársaság szuverenitását, objektív, pártatlan módon jár el, ugyanúgy, ahogy bármely más tagállam esetében is, eleget téve az Európai Bizottságra rót kötelezettségetnek, amelyeket, amelyeket a szerződések tartalmaznak, és amelyeket az Európai Uniót alkotó szuverén nemzetállamok aláírásukkal megerősítettek. Szorosan együtt fogunk működni továbbá az Európa Tanács Velencei Bizottságával, és nagyon örülök annak, hogy a javaslatomra a lengyel kormány is kikérte a Velencei Bizottság véleményét az Alkotmánybíróság reformjával kapcsolatosan. Szeretném még egyszer elmondani, ebben a szellemben írtunk levelet a múlt héten a lengyel kormánynak, és úgy gondolom a lengyel kormány is ugyanebben a szellemben válaszolt a múlt heti levelünkre. Tüzetesen meg fogjuk vizsgálni a nekünk megküldött választ, és utána folytatjuk a párbeszédet a lengyel kormányjal, és így remélhetőleg sikerül mielőbb megoldani ezt a kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm Timmermans úrnak, most pedig Lengyelország eh, miniszterelnöke kapja meg a szót, Sidló asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt miniszter úr, hölgyeim és uraim. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma az Európai Parlamentben beszélhetek Lengyelországról. Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, Remélem sikerül egy tárgyilagos vitát folytatnunk, ez nagyon fontos a számomra. Fontosnak tartom azt, hogy ma mindenképpen el tudjuk oszlatni az önök aggájait azokkal a változásokkal kapcsolatosan, amelyekre Lengyelországban sor kerül. Lengyelországban demokratikus választásokra került sor 2015 őszén, és ezen választások eredményeképpen a lengyel polgárok demokratikus módon döntöttek arról, hogy a jog és igazságoság párt által javasolt változtatásokat kell végrehajtani Lengyelországban. Így döntöttek a lengyel választópolgárok. Köszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak ma számomra, hogy szóljak e tisztelt házhoz a lengyel kormány nevében, és nem csak a lengyel kormány, hanem a lengyel polgárok nevében is, akik számára a szabadság, az egyenjogúság és a szuverenitás elidegeníthetetlen értékek. Olyan értékek ezek, amelyekért a lengyel polgárok hosszú éveken keresztül harcoltak. Olyan értékek ezek, amelyeket mindenek fölött tisztelünk. A szabadság, a szuverenitás, az egyenjogúság és az igazságosság. Ezek azok az értékek, amelyek alapjára helyeztük a nemzetünk további fejlődését. Nagyon fontos a számomra az, hogy a mai beszédem után önök is láthassák, és az önök meggyőződése is legyen az, hogy Lengyelország ma a szabad Európához tartozik, ugyanúgy, ahogyan az önök által képviselt országok, államok is Európához tartoznak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az a benyomásom, hogy azok a hangok, azok a vélemények, amelyeket Lengyelországban sokszor fájdalom, fájdalommal hallunk, azok az igazságtalan állítások, amelyek nem megalapozottan ítélik meg a lengyel kormányt és a lengyel nemzetet, valamiféle téves információkon alapulnak, vagy illetve egyesek rossz indulatán is talán, de biztos vagyok abban, hogy ezek a vélemények, ezek a hangok kisebbségben vannak. Mert én is azt a véleményt képviselem, hogy Európában az egységet a bizalomra alapjaira kell helyezni, és a sokszínűség tiszteletben tartásának alapjára. Abból indulok ki én is, hogy itt Európában sok, egyesülve vagyunk a sokféleségben. Mi is elfogadtuk ezeket az értékeket, fontosnak tartjuk az egység elvét, nagyon is tudjuk azt, hogy csak egy olyan Európa, amely egységes, és amelyet a, ne, a különböző tagállamok ereje megerősít, csak egy ilyen Európa tud szembenézni az előttünk álló kihívásokkal, ezeket a kihívásokat közösen kell kezelnünk. A lengyelek hajlandóak kivenni ebből a részüket, hajlandók hozzájárulni a megoldások kereséséhez. Mi is részét képezzük az Egyesült Európának, ez számunkra egy, egy hatalmas értékű kincs. Hallhatunk néhány szót már a lengyel történelemről. A lengyel történelem egy nagyon nehéz történelem nehéz múltja van Lengyelországnak, és ez a múlt mind a mai napig befolyásol bennünket. Az apáink és a nagyapáink vérüket adták azért, hogy ma szabadságban élhessünk, és hogy egy egyenjogú része lehessünk ma az Egyesült Európának. Vérüket adták azonban más európai nemzetekért is. Hosszú éveken, hosszú évtizedeken keresztül kellett harcolnunk a véleménynyilvánítás szabadságáért, azért, hogy saját magunk alakíthassuk az államunkat. Ezért keményen harcoltunk, és nem hagyjuk, hogy bárki is elvegye ezt tőlünk, hiszen az Egyesült Európa ezt a, az eszmét lebegteti a szemünk előtt. Mi is európaiak vagyunk, és büszkék vagyunk rá. A múlt ősszel tartott választások során a lengyelek egy olyan program mellett tették le a voksukat, amelyet mi terjesztettünk elő, a Jog és Igazságosság pártja, és ezzel a programmal nyertük meg a választásokat. A lengyelek egy olyan programra szavaztak, amelynek a célja mindenek előtt az, hogy azokat a polgárokat segítse, akik ma a rendszerváltás utáni hosszú éveket követően nem élnek jól. Lehet, hogy önök csodálkoznak ezen, hölgyeim és uraim, Lengyelország azonban, bár az Európai Unió tagja, és bár egy nagy tagállamról van szó, még mindig súlyos problémákkal küzd, nagyon sok fiatal munkanélküli Lengyelországban, nagyon alacsonyak a bérek, rengeteg lengyel gyermek csak az iskolában jut meleg ételhez. Az idősek a bevételeik nagy részét gyógyszerekre kell, hogy költsék, és nagyon gyakran Rendkívül nehéz döntést kell hozniuk ezeknek az embereknek. Dönteniük kell a között, hogy élelmet vásárolnak, vagy gyógyszert. Ez is a lengyel valóság része. Sok lengyel polgár érzi úgy, hogy a rendszerváltás után rendkívül nehéz helyzetbe került. Most egy olyan Lengyelországot kell felépítenünk, amely úgy néz ki, mint az Európai Unió, ahol esélyegyenlőség uralkodik, igazságosság uralkodik, mi azt szeretnénk, hogyha Lengyelország gyorsabban tudna fejlődni. Egy olyan programot alakítottunk ki, amely világos megoldásokat kínál, ugyanúgy, ahogyan ez más európai országokban is tapasztalható. Mi Lengyelországban úgy gondoljuk, hogy tanulnunk kell a sikertörténetekből, tanulnunk kell azoktól, akik sikeresen tudták megoldani a problémákat, de tudjuk azt is, hogy sok olyan lengyel polgár van, aki ma úgy érzi, hogy Egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenki számára, a mi választási programunk pedig éppen ezeket a polgárokat szólította meg. A választások azt eredményezték, hogy mi lehetünk ma kormányon. A lengyel választópolgárok ezen döntése kötelez bennünket arra, hogy végre is hajtsuk azt a változást, azokat a változásokat, amelyekre ígéretet tettünk a lengyel választópolgároknak. A kormányunk kezdetektől, a kezdetektől fogva ezen dolgozott, hogy végrehajtsuk ezt a programot. Az, azokat a, az elvárásokat kívánjuk kielégíteni, amelyeket felénk támasztanak a lengyel polgárok. Mindezt a jogi kereteken belül tesszük, az alkotmány tiszteletben tartásával, a törvények betartásával és az európai szerződések tiszteletben tartásával. Még egyszer elmondom, mi az Európai Unió része vagyunk. Az Európai Unióhoz tartoztunk, tartozunk, és az Európai Unióhoz is fogunk tartozni. Egy olyan Európához, amely fejlődik, ahol az esélyegyenlőség uralkodik. És egy olyan Európát szeretnénk, amely tiszteletben tartja az összes európai polgárt. Egy olyan Európát, amely biztosítja az összes tagállama számára fejlődést. Ez a jövőnk, és mi egy ilyen Európai Unió aktív tagja szeretnénk lenni. Már hosszú évek óta harcolunk a jogállamiságért és a demokráciáért. Mi vagyunk az a tagállam, amely az az ország, amely Európában elsőként fogadott el egy alkotmányt, az alkotmány szent a lengyelek számára, és hölgyeim és uraim, az elmúlt időszakban egyetlen egy alkalommal sem sérült az alkotmány Lengyelországban. És éppen ezért is öröm számomra, hogy itt ma Lengyelország helyzetéről beszélhetek önök előtt, de mégsem látom alapját annak, hogy ilyen sok időt szálljunk a lengyel fejleményekre. Az a benyomásom, az az érzésem ugyanis, hogy sok rendkívül nehéz problémával szembesülünk, ezekre kellene időt fordítanunk, de azért vagyok ma itt, mert szeretnék párbeszédet folytatni önökkel. Szeretnék önökkel Lengyelországról beszélni, és szeretném eloszlatni az aggájaikat. Szilárd meggyőződésem az, hogy ha mindenki jó indulattal viszonyul a másikhoz, akkor a mai vita után mindenki meggyőződhet arról, hogy Lengyelország egy erős ország, amely jól fejlődik, az Európai Unió erős, jól fejlődő tagállamáról van szó, amelyről mindannyian büszkék lehetünk. Mindenek előtt két aggály került szóba, hölgyeim és uraim. Ezek az aggályok egyrészt az alkotmánybíróságot érintik, másrésztről a médiatörvényt. Az alkotmánybíróság, hölgyeim és uraim, egy olyan intézmény, amely Lengyelországban jól működik, az alkotmánybíróság jelen pillanatban is működik, az Alkotmánybíróság ma is hozott egy döntést, tehát elmondhatom, hogy itt semmi baj nincsen, az Alkotmánybíróság, még egyszer mondom, működik. Az Alkotmánybírósággal kapcsolatos változások, olyan változások, amelyek összhangban állnak az Európában uralkodó standardokkal, és egyáltalán nem különböznek a többi európai országban uralkodó helyzettől. meg kellett változtatnunk a törvényt, mert 2015-ben a kormányzó koalíció és az akkori parlament elfogadott egy olyan törvényt, egy olyan törvényt, tehát amelyről 2015. decemberében maga az Alkotmánybíróság mondta ki, hogy ez alkotmányellenes törvény volt, és az Alkotmánybíróság a korábbi kormány által elfogadott törvényről mondta ki ezt az ítéletét, és szakértők is felhívták a hibákra a figyelmet ebben az említett törvényben. Amikor a bírákat megválasztották korábban, és ezeknek a bíráknak el kellett volna foglalni a hivatalukat, de nem jogszerűen történt. Ez egyszerűen túl sok bírót neveztek ki. A Velencei Bizottság a szakértői véleményében egyértelműen kimondta, hogy az alkotmánybíróság rendszerét úgy kell kialakítani, hogy egy demokratikus személyzeti feltöltés váljon lehetővé, és hogy a kormány ne a saját hatáskörében döntsön. Azonban ez így történt, és annak ellenére történt ez így, hogy a megválasztott elnök igyekezett mindent elkövetni annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Ezek után az elnök úgy döntött, hogy nem esketi fel azokat a bírákat, akiket az alkotmányosság megsértése mellett jelöltek ki. Ezek után, az Európai, ezek után a parlament odahaza korrigálta a helyzetet, és élt a megfelelő jogokkal annak érdekében, hogy a kialakult helyzetet megszüntesse. Jogi szempontból most úgy léptünk, hogy 15 bíránk legyen az alkotmánybíróságban, éppen ahogy ezt az alkotmány elő is írja az alkotmánybírák többségét egyébként még mindig a korábbi kormány jelölte ki. Összesen öt bíró van olyan, amelyet az én kormányom választott meg. A pártunk sosem törekedett arra, hogy dominánsá váljunk az alkotmánybíróságban. Igazából többségre sem törekedtünk, mindösszesen egyensúlyt akartunk a jog és igazság gosság pártján belül. azt gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy a 15-ből 8 bírát még mindig az ellenzék nevezett ki. Azt hiszem, és a jövőben is maradnánk emellett, azt hiszem, hogy az elődönkhöz képest ez lényeges lépés. Igenis méltányoljuk az ellenzék jogait, és közös megoldásra törekszünk azokban a fontos kérdésekben, amelyek a lengyelek szívét nyomja. A pluralitást szeretnénk erősíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy más országban alkalmazott elvekből indulunk ki, és így gondoskodjunk arról, hogy testületi döntések szülessenek. Más országban is ilyen megoldásokra lehetünk. Egyébként pedig a minősített többség szükségességét is így vetettük fel az Alkotmánybíróságon belül. Az Alkotmánybíróság döntései fontosak a törvények, törvényeink elfogadásakor. Úgy gondoltuk, hogy ugyanazt a többséget eh, kéne itt is alkalmazni, mint az alkotmány nyossági ügyekben. Egyébként más országokban is így van ez, ahol működik alkotmánybíróság vannak olyan országok Európában eddig is, ahol kétharmados többségre van szükség bizonyos kérdésekben a bíróságon belül, hiszen önök is képviselnek itt olyan országokat, ahol ez a szabály. Szeretném még aláhúzni azt is, hogy ez az előírás gondoskodni fog arról, hogy kompromisszumra törekedjenek a bírák, hogy a pluralizmus és a, az inkluzív megközelítés inkább előtérbe kerüljön. Egyébként decemberi döntésekről is beszélni kell, amelyeket meghozott az Alkotmánybíróság. Itt politikai jellegű döntésekre hivatkoznak sokan. Az Alkotmánybíróság azonban egy jogi intézmény, abból indul ki, hogy bizonyos jogszabályokat alkotmányossági szempontból meg kell ítélnie, hogy ezek továbbra is hatályban maradjanak, vagy nem. Eltérően a egyéb bíróságoktól konkrét intézkedésekről nem dönt az alkotmánybíróság. A törvényeket, visz, amelyeket hatályon kívül helyeztek, ezeket ki kell venni a jogrendszerből, ezek nem élnek tovább. Ez egyszerűen a döntéseik logikus következménye. Éppen ezért nincsen semmiféle igény arra, hogy ezeket a rendelkezéseket átültessük a gyakorlatba, hogy végrehajtassuk ha az Alkotmánybíróság kifogásolta őket. Az Alkotmánybíróság politikai jellegű testület is. Ezért ebben az összefüggésben politikai megoldásra is kell törekednünk, de lengyelországi keretek között. Ez egy lengyelországi belső ügy. Kész vagyok arra, hogy ezt az ellenzékkel megvitassuk, annak érdekében, hogy az általunk javasolt megoldásokat átültethessük a gyakorlatba, ami a médiát illeti, a közmédiát illeti. Ezek a döntések, amiket itt a kormányunk meghozott, nem sértik az európai előírásokat, távolról sem. Ezek az intézkedések arra törekednek, hogy apolitikus és objektív híradások szülessenek. Mindeddig az volt a helyzet, hogy nem láttuk garantálva azt, hogy az objektivitás fennálljon a közmédiában. Itt oly, a pluralizmus keretében valamennyi fél megfelelő hozzájutását, hozzáférését szeretnénk biztosítani a közmédiában. Ez a célja egyébként az általunk elfogadott változtatásoknak is. Két héttel ezelőtt a parlament elfogadott egy új rádió és tévé törvényt. Ez az első lépése az említett átalakításoknak. Egyébként a lengyel újságírók egyesülete is ilyen irányú változtatásokat szorgalmazott. Első fordulóban a felügyeleti rendszert szabályoztuk, mert az eddigi nem állt összhangban az európai előírásokkal. Ez az egyik dolog, de másrészt fennállt a pénzügyi csődhelyzet veszélye is a közmédiában a Nemzeti Rádió és Televíziós Tanácsot lekívántuk választani más szereplőktől a médiapiacon. Erre feltétlenül szükség volt véleményünk szerint. Erre egyébként a Velencei Bizottság véleménye is felhívta a figyelmet. A függetlenség vonatkozásában nem történt olyan lépés, amely a közmédia függetlenségét sérteni. Gondoskodni szeretnénk arról, hogy a közmédia tovább erősödjön, és fontos számunkra az is, hogy megfelelően jól működő finanszírozást biztosítsunk. Itt olyan megoldásokra törekszünk egyébként, amelyeket más Európai Uniós tagállamokból is ismerik már. Hölgyeim és uraim, a lengyel köztársaság kormánya kész a vitára. Azt szeretnénk Lengyelországban, hogy az összes többi szereplővel érintettel összhangban, az összes frakcióval összhangban érjünk el pozitív irányú változást Lengyelországban, ezért nyitottak vagyunk a párbeszéd előtt, és azt szeretnénk, hogy egy közös megoldást találjunk a lengyelországi problémákra. Meggyőződésem egyébként, hogy valamennyien azt szeretnénk, hogy a meghozandó intézkedésekben élvezzük az Európai Unió támogatását, és arról van szó, hogy Lengyelország szabad, szuverén országként, az Európai Unió tagjaként élvezze az Európai Unió támogatását is és hogy a belpolitikai jellegű döntések során a szuverenitásunkkal teljes mértékben élni tudunk. Kész vagyok minden nemű információt a rendelkezésükre bocsátani. Egyébként ez vonatkozik a kormányom valamennyi tagjára. Lengyelország nagyszerű ország, Lengyel, a lengyel egy büszke nép, az Európai Unió egy bajnoka szeretnénk lenni, erről álmodtunk, erről álmodtak a lengyel polgárok. Túl sokáig kellett várnunk a saját szabadságunkra, szuverenitásunkra és a jogokra, ezért ezek fontos értékek számunkra, amelyeket nem fogunk feladni. Felbecsülhetetlen értékekről van szó valamennyi lengyel polgár szemében. Köszönöm szépen a figyelmüket, és abban bízom, hogy a magyarázatom eleget tesz az önök elvárásainak, és megfelelő információkkal rendelkeznek a lengyelországi helyzetről. A párbeszéd és a kölcsönös megértés szellemében meggyőződésem szerint közösen kiváló jövőt építünk az Európai Unió számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszterelnök asszony az Európai Néppárt nevében González Pons úr. oké. okay. Señora primera ministra. Tisztelt miniszterelnök asszony! Frakcióm elnöke Manfred Weber német. Ezért úgy döntött, hogy nekem adja át a szólás lehetőségét, hogy senki se éljen azzal, hogy a nemzetisége miatt a felelősségét nem kell teljesíteni. Tisztelt miniszterelnök asszony, a mi frakciónkban a lengyeleknek van a legnagyobb a részesedés, a lengyelek, a legtöbb tagunk lengyel, de senki sem menekül el a felelősség elől. Tisztelt miniszterelnök asszony, nem normális, hogy Európában óvatos lépéseket kell tennünk, hogy a, szav, hogy a szavakból le legyenek politikai fegyverek, ez nem normális. Egy spanyol szól önhöz most, a néppárt tagja, de a helyemben állhatna bárki más a frakciómból, mert ugyanazt gondoljuk. Európa demokratikus értékek összessége, és csak ezután következik, hogy az, hogy Európa piac. Tehát értékek közössége vagyunk, és utána jön az, hogy piac vagyunk, közös piac vagyunk. Remélem ön is ugyanezt gondolja, biztosítson erről. Európa nem Brüsszel, Európa nem Berlin, Európa nem Párizs, Európa 500 millió ember összessége, aki szeretne együtt élni. A lengyel nép az összes diktatúra ellen fölvette a harcot, és mindent legyőzött. Először a nácizmust ellen, és az európaiak Lengyelországgal voltak. Aztán kommunizmus, a kommunizmus ellen is harcolt Lengyelország, és Európa kiállt Lengyelország mellett. Most pedig közösen harcolunk a terrorizmus ellen. De az autoritarizmus nem mindig kívülről jön. Az autoritarizmusnak nincsen ideje sem helye, egyetlen dolog jellemzi, megtámadja értékeinket. Sajnos tudják a lengyelek, és sajnos a spanyolok, a portugálok, az olaszok, a németek, a románok, a szlovénok, a franciák és a görögök is hogy az autoritarizmus legrosszabbja mindig is belülről ered. Az igazságügy leromlása, illetve a sajtószabadság megrongálása bizony lehet az első jele annak, hogy a demokrácia szenved. A gond az, hogy megismétlődik ez az autoriter törekvés, megismétlődik a múlt, nem szeretnénk minden nap újra élni ezeket a szörnyűségeket. Európa megbékélésen alapszik, nem pedig a haragon. Az emberi méltóság és a tisztelet Európája vagyunk. Keresztény erkölcsön és római jogon alapul Európa. Erről van itt ma szó. Szeretnénk tudni, hogy van arra esély, hogy veszélybe kerülnek ezek az értékek. Senki sem szeretne itt ma ítélkezni. Tényeket szeretnénk elemezni, ezeket kell megvizsgálni. És éppen itt van most az ideje ezért, elnök asszony, eh, miniszterelnök asszony, hogy megmagyarázza a helyzetet. Senki sem szeretné úgy elítélni a lengyel népet, hogy nem tudjuk, mi történt. A néppárt lengyel tagjai ehhez soha nem adnák beleegyezésüket. Várjuk a párbeszéd ered, végeredményét, amelyet Lengyelország folytat a bizottsággal, és örülünk annak, hogy ilyen mérsékelt módon vezették ezt a párbeszédet a bizottság részéről. Miniszterelnök asszony, természetesen ön úgy, hoz, úgy fogja végrehajtani a kormánya programját, ahogy gondolja. Erről a saját választói fognak majd szavazni. Mi barátok vagyunk, ne csapjuk be, egymá- be egymást. Szembe kell néznünk egymással, és az igazságot kell egymásnak mondanunk. Ugyanúgy, ahogy a görög kormány esetében, vagy ugyanúgy, ahogy a brit kormány esetében. Reméljük, hogy a mai napon ön és mi is igazat mondunk, és ismerjük el a dolgokat úgy, amilyenek. Miniszterelnök asszony, nem a törvényről van szó, nem a jogszabályokról, hanem az értékekről. Ön is, mint bármelyik legitim kormány, megváltoztathatja a jogszabályokat, de sem ön, sem bármilyen más legitim kormány nem tudja az értékeinket megváltoztatni. A szociáldemokrata frakció nevében Pitella elnök úr i e a szocialisták és demokraták egyértelműen azon lengyelek mellett állnak, akik a, ezen a héten, vagy a múlt héten tüntettek, és a jogállamiság mellett. Itt vagyok, itt vagyok, miniszterelnök asszony. Signora Primo Ministro, noi... Miniszterelnök asszony, nagyra értékeljük az ön hozzászólásának a hangnemét. Nem szeretnénk úgy, nem szeretnénk úgy ítélkezni, nem ismerjük a tényeket. Természetesen tudjuk, hogy milyen demokratikus eredményeket mutatott fel Lengyelország. Ön természetesen teljes joggal kormányozhatja Lengyelországot, szabadon dönthet, de csak úgy teheti mindezt, hogy az európai értékeket tiszteletben tartja. Lengyelország az Európai Unió egyik pillére. A totalitárius rendszerek ellen mindig is fölvette a harcot Lengyelország az egész 20. század során. Mindannyiunk számára példaértékű az, amit Lengyelország tett. Miniszternök asszony. Az elmúlt lépései, a kormányának elmúlt lépései sajnos éppen ellene mennek ennek a folyamatnak a jogállamiság alapjait ingatják meg. Éppen ezért kérjük azt az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja meg ezt a hegyet, ezt a helyzetet. Köszönet ezért Timmermans biztos úrnak. Európa értékek, a demokrácia és a szabadság közössége. Szabad, és erős Lengyelországra van szüksége az EU-nak. Miniszterelnök asszony, ezzel kapcsolatban kéne elgondolkodni azon, hogy miért is hozta meg azokat a döntéseket, amelyeket meghozott. Timmermans úr is az imént felvázolta, hogy milyen értékeink vannak. Lengyelország nagy ország, nem fogjuk magára hagyni. Ön viszont olyan útra tereli Lengyelországot, amely nem felel meg történelmének és hagyományainak. Das Wort hat jetzt für die ECR Fraktion. Az EKR frakció részéről Kamal elnök úr kap szót. Thank you very much. As we Köszönöm szépen. A mai délutánon érzem, hogy milyen hang nem alakul ki, milyen milyen vélemény alakult ki a, a, brit, a köz, képviselők között, de ne felejtjük el, hogy a Velencei Bizottságnak, illetve az Európa Tanácsnak együtt kell, mókadni, együtt kell működni a Lengyelországgal. Ma egyeztettem a lengyel miniszterelnökkel, és egyértelmű, hogy semmiféle olyan céljuk nincsen, hogy a demokráciát vagy a, vagy a pluralizmust alássák. Vajon miért nyitott most nyomozást, illetve vizsgálatot a bizottság. Más helyen ezt nem tették meg. Miért gond az, hogy a kilenc alkotmánybírából ötöt felcserél vagy kicserél a lengyel kormány? Örülni kéne annak, hogy Duda elnök úr milyen kosokti párbeszédbe kezdett. Örülünk annak, hogy a miniszterelnök azt, hogy most elmondja a véleményét. Örülni kéne annak, hogy van egy új jogszabály sajtó témában is. Sajnos a lengyel kormányt azzal vádolják, hogy politikailag beleavatkozik a sajtó, sajtószabadságba. Számomra sokkoló az, hogy nagy tagállamokból hány képviselő vagy politikus vállal részt a, a nemzeti médiában. Itt kérem összeférhetetlenségről van szó, nagy, nagy újságoknak, illetve tévéknek dolgoznak. Lengyelország kormányát demokratikusan választották meg. Hogyha őket vádolják, akkor az embereket is vádolják, akik megválasztották őket. És ne lepődjenek meg, hogyha több euroszkeptikus politikust választanak meg a lengyelek, mint például Magyarországban vagy Olaszországban is. Legyünk óvatosak, óvatosan választjuk meg szava, szavainkat. Amikor Berlusconi itt járt az Európai Parlamentben, és Schulz urat a náci múlttal hozta összefüggésbe, akkor bizony sokan megsértődtek. Lengyel Lengyelországot, illetve a lengyel kormányt Vladimir Putyinhoz hasonlították, illetve politikai... Nem látják be, hogy ez mennyire sérti a lengyeleket, akik sajnos meg kellett, hogy éljék az orosz imperializmust, a német na, na, nácizmust. Ne erről beszéljünk, hanem arról, hogy az Európai Unió milyen válságon megy keresztül, hogy a migráció milyen nagy probléma, hogy milyen alacsony a gazdasági növekedés, hogy nincsenek munkahelyeink. Várjuk meg, amíg a Velencei Bizottság elkészíti az eredményét, illetve a bizottság vizsgálódik. Várjuk meg az eredményt, és ismerjük el a lengyel nép eddigi teljesítményét mindig is fölvették a harcot az elnyomókkal szemben, és érjük el azt, hogy Lengyelország megerősíti a pluralizmust, a szabadságot és a demokráciát, amiért a lengyel nép olyan sokáig harcol. A liberális frakció nevében Ferhofstadt elnök úr, köszönöm szépen miniszterelnök, köszönöm, hogy eljött, és köszönöm azt a hangot is, amit használt. Igyekszem az ön útján tovább járni, legalábbis ami a hangnemet illeti. Ez nem olyan egyszerű nekem. És ön és a pártja nyilvánvalóan megnyerte a választásokat, és erős mandátumot kaptak arra, hogy vezessék az országukat. És mi ezt respektáljuk, mert ez a dolgunk, ezt méltányolnunk kell. Liberális demokrataként lehet, hogy nem kedvelem az önök politikáját, így működik ez a dolog. Ez az önök felelőssége, ez egy tényleges demokrácia, az önök joga a széles többség alapján, hogy alakítsák a médiát, hogy a közigazgatást reformálják. Én is voltam miniszterelnök, és akkor én ugyanezt tettem. De nem erről beszélünk valójában. Ami bennünket aggaszt, a legtöbb képviselőt itt a házban, az olyas valami, amit egy demokrata nem tesz, hogy ezt a nagy többséget arra használják fel, hogy leépítsék a fékek és ellensúlyok rendszerét, mert itt az európai demokrácia szívéről van szó. A fékek és ellensúlyok teszik lehetővé, hogy tegyünk valamit, amikor a lengyel alkotmányjal szembe mennek bizonyos döntések. Például az említett jog az alkotmánybírósággal kapcsolatban éppen azt hiszem karácsony napján történt, amit tettek azt tették, hogy a, polarizálták a az alkotmánybíróságot, ez viszont a választási programjukban egyáltalán nem szerepelt korábban. És megmondom pontosan, miről van szó. Itt nem arról van szó, Kamal úr, hogy kineveztek egy-két embert, itt nem a szavazatképességről van szó, amit önök is említettek, nem csak az egy-két fős többség, amiről itt beszélünk, itt nem csak bizonyos esetek napirendre tűzését érinti ez. Ön, ön maga is mondta, vannak olyan tagok, amelyek már ölgetettel, de arról van szó, hogy mit kell elérni. Itt arról van szó, hogy a négy elem egy kombinációját alakítják ki, ami gyakorlatilag megbénítja ezt az egész bíróságot, és alása a munkájukat. Kamal úr, igen, Jogos kijelenteni, hogy egy hibát kiavítottak, amit a korábbi többség követett el. De hát az nem fog működni, hogy lebénítják az alkotmánybíróságot, ezzel nem korrigálnak egy hibát. Éppen ezért érzem az ön hangjában is, hogy, hogy tudja, hogy ez így nem fog működni, Éppen ezért kérjük a véleményt, a Velencei Bizottság véleményét, és teljes joggal teszik ezt, ezt Timmermans úr is javasolta, de nem szerencsés dolog, sőt nagyon rossz dolog, hogyha kelet felé tolják el Lengyelországot. Igen, Kamal úr, Putyin, ugye ön használta a szót, és Kaczynski, tudom, Kaczynski úr egyáltalán nem kedveli országot és Putyint. Én, én a fekete listán vagyok, én sem kedvelem őt, Kaczynszki nincs a fekete listán, de itt ez éppen Putyinnak segít. Putyin nem kedveli az európai egységet. Igen, ez egy szenvedély számára. Ő az európai egységet akarja szétvenni. Mi történik most Lengyelországban? Ami ott történik, az éppen ebben segít neki. Ne felejtse el soha, miniszterelnök asszony, a történelem bebizonyította, hogy a lengyel egység és erő az európai egységgel kéz a kézben jár. Ez kölcsönösen feltételezi egymást ez a két dolog. Én bízom egyébként a dolgokban, mert a lengyel polgárok, a lengyel nép, mint mindig is láttuk, igen, a Solidarnost idején keményen harcol a demokráciáért, a szabadságáért, a szólásszabadságért, az áll, az jogállamiság és stb. És biztos vagyok abban, hogy a lengyel nép sosem adja fel a demokráciáját, nem teszi ezt lehetővé. Ezért önhöz fordulok, miniszterelnök asszony, bátorítani szeretném, ne rám hallgasson, vagy ránk összességében hallgasson a saját polgárainak többségére. A, mit szeretnének ők a jövőben, és ezek az emberek azt szeretnék, hogy a demokrácia nagy közösségében, világközösségében maradjanak. Köszönöm szépen. Az Egyesült Baloldal részéről most Zimmer asszony kap szót. Tisztelt miniszterelnök asszony! Hálás vagyok, hogy ma eljött az Európai Parlamentbe, hogy szembenézzen a bíráló hangokkal is. Miniszterelnök asszonyként természetesen kötelezettsége és joga is egyben, hogy az alkotmányban lefektetett jogosítványaival éljen, ezt egyetlen nem is kérdőjelezzük meg. Elhangzott, hogy az emberi jogok, az alapvető jogok védelme, a jogállamiság, a szabadság mind-mind az Európai Unió alapvető értékeit képezik, de ez megköveteli, hogy független bíróságok működjenek az országokban, és független médiumok működjenek a tagállamokban. Éppen ezért tettünk fel kérdéseket önöknek, és nagyon örülünk annak, hogy a Velencei Bizottság értékelését is kikérik, Üdvözöljük azt is, hogy az Európai Bizottság egy ellenőrző mechanizmust vezetett be, egy eljárást, amelyet most alkalmaz első ízben, ugyanis ilyen formában eddig nem létezett. Fontos lenne, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy tagállamban kételyek merülnek fel, akkor ezt az eljárást alkalmazzák, függetlenül attól, hogy mely tagállamról van szó, és függetlenül attól, hogy milyen politikai konstelláció van épp hatalmon az adott tagállamban. Objektíven, strukturált módon kellene párbeszédet folytatnunk egymással ezen kereteken belül, és ezáltal tiszteletben is tartanánk egymást. Nem is a lengyel kormány legitimitását kérdőjelezzük meg, hanem a cselekvésének a jogállami voltát. Éppen ezért fontos, hogy folytatódjon a párbeszéd a továbbiakban is. Szeretném azonban arra is felhívni a figyelmet, hogy a lengyelországi problémák nem véletlenül jöttek létre. A piaci reform és a neoliberális reformok nem hoztak jólétet mindenki számára, sokan csalódottak, sokakat kirekesztettek, ezt azonban eddig nem vettük figyelembe. Lengyelországban és sok más európai, kelet-európai országban nem beszéltek eleget az értékek kérdéséről, a demokrácia, a szabadság, az egyenjogúság kérdéséről, az Európai Uniót egy olyan szereplőként látják ezekben az országokban sokan, amely a társadalom megosztottságáért felelős. Erről is beszélni kell. Az önök kormánya sem mondhatja azonban egyszerűen azt, hogy minket most választottak meg, és mi most felszámoljuk a korábbi, problémá, korábbi kormányok okozta problémákat. Önök is kormányon voltak korábban is, és egy olyan kormány részei voltak, amely például a szegénység elleni küzdelem területén nem tette eleget. Éppen ezért fontos az is, hogy az Európai Unióban nem érjünk kettős mércével, a jogok, az alapvető jogok is mindenki esetében érvényesek kell, hogy legyenek. Ezért öntől azt kérem, Szidló asszony, ön azt mondta, Lengyelország szeretne éllovas szerepet játszani az Európai Unióban. Én ezt nagyon is támogatnám, én nem azt akarom, hogy a, például a németek legyenek vezető szerepben, én azt szeretném, hogy tisztelettel bánjunk egymással, és hát azért az is nyilvánvaló, hogy a 2004-ben csatlakozott országoknak még sokat endőjük. Lehet, hogy a csatlakozási folyamatban mi magunk is nagyon nagy hibákat követtünk el. Ha ön azt mondja, hogy éllovas szerepet akarnak játszani, akkor azt kérem öntől, hogy foglalkozzon a migráció kihívásával, hiszen az nem lehet, hogy Lengyelország azt mondja, hogy az idén 400 migránst fogadnak be. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Ez az egyik központi kérdés, és a második kérdés, amely nagyon fontos, Lengyelország opt élt az alapjogi karta esetében. Nem lenne-e egy nagyon erős jelzés Lengyelország részéről, hogyha most ezt az opt-outot felfüggesztenék, és ezáltal a lengyel polgárok is teljes mértékben élvezhetnék az Európai Alapjogi Karta nyújtotta lehetőségeket. Köszönjük. A Zöldek frakciója részéről Hárms asszony következik. Tisztelt. Igen. Igen, tisztelt miniszterelnök asszony. A mai vita miről szól? egy részt, ami Lengyelországban történik a jogállamisággal, nyilvánvaló, de azt hiszem a vita mögött azt is érzi, hogy az Európai Uniót féltjük összességében. Nem működő jogállamiság, hogy nem respektáljuk a jogállamiságot, nem méltányoljuk azt, de enélkül az Európai Unió nem igen tud működni. Az egységes piac, a jogalkotás, az alapvető szabadságok garanciája, egyik sem működik, hogyha nem tartjuk tiszteletben a jogállamiságot. Helyesnek tartom, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos az Európai Unión belül lengyel nemzet, éppen az Európai Unió mai kialakulását tekintve, és német európai politikusként szeretnék ellent mondani azon hangoknak, amiket hallottunk az elmúlt hetekben, és ugye arról beszéltek, hogy önök milyen törvényeket fogadnak el, és akkor felvetődött, hogy helyes dolog volt a lengyeleket és az egyéb közép- és kelet-európai államokat felvenni az EU-ba, hogy érettek voltak erre. Én ezt nem gondolom, teljesen más véleményem vagyok, és nagyon pontosan tudom, hogy a lengyelek harca 1980 varázslatos augusztusára emlékszem. Ez nagyon fontos volt az életemben, és nem csak a lengyel szabadság és demokrácia volt az, ahol ez jelentkezett, hanem az egész Európai Unióban az akkori mozgalomnak is köszönhetjük a szabadságot és a demokráciát de éppen azért, mert én ezt ilyen nagyra becsülöm, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy minden igaz, amit hallottam a varsói fejleményekről, amióta önök hatalomra kerültek, és ezek nem, ezt nem olyanok mondják, akik konfrontációra törekednek, hanem lengyel polgárok nem pártpolitikai konkurensekről van szó önhöz képest, hanem Matíus Skiovskit szeretném itt üdvözölni, aki eljött ma Strasbourgba, és igenis a további vitában egy fontos pozíciót fog képviselni. Hölgyeim és uraim, úgy gondolom, hogy Guy Verhofstadt a problémákat, a jogállamiság körüli problémákat helyesen érte le itt nem csak személyzeti döntések, vagy személyi döntések kerülnek szóba, itt arról a benyomásról van szó, hogy egy kormányzati többség egy diktátumot alkalmaz, és nem keresi a vitát a kormány és az ellenzék között. Egyik napról a másikra hoztak meg fontos döntéseket, olyan döntéseket, amelyekről hosszabb vitát kell folytatni rendes körülmények között. Az én frakcióm azon a véleményem van, hogy a jogállami mechanizmust, amelyet éppen a magyar tapasztalatok kapcsán hoztunk létre, hogy ezt használjuk, éljünk a lehetőséggel, és a vita végén kéne döntést hozni, és nem úgy, ahogy a német kollégák már most szankciókat emlegetnek adott esetben. Ami még aggaszt bennünket, az a szelektív eljárás. Mi zöld frakcióként mindig úgy gondoltuk, hogy szükség van megfelelő eszközökre, amelyekkel megvizsgáljuk a jogállamiság állapotát, így tudjuk ezt garantálni, mert ez az, ami egyben tartja az Európai Uniót. Ami nem tetszik nekünk, az az a benyomás, hogy a pártpordekek védenek bizonyos szervezeteket akkor is, amikor tovább kéne menni. Ezért azt szeretnénk, hogy a Kopenhágai Bizottság bizottságról folytatott vita. Az Európai Bizottság egy tanácsadó testületéről van szó, amely a szelektivitást köz, és ott folytatódjék ez a vita. Köszönöm a figyelmüket. Az EFDD frakció nevében Ivaszkijevic úr. Pani premier, szanowni państwo, jako... Tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Én vagyok az első lengyel európai parlamenti képviselő, aki hozzászól. Hadd mondjam el azt, hogy szerintem ezt a kérdést Lengyelországban kéne a lengyeleknek megoldani. Csalódtam. Egyes képviselőtársaimban csalódtam. A csalódott vagyok azért is, mert egyáltalán napirendre tűztük ezt a kérdést, gondjaim vannak a jogalappal. Ahogy azt miniszterelnök asszony is elmondta, ennek a vitának lesz haszna is. Az olaszok, a szocialista miniszterelnökükkel, a németek vagy a magyarok egyre európaiatlanabb dolgokat művelnek, és ez bizony veszélyt jelent az euró. Lengyelországban nagyon rossz tapasztalatunk van a külföldi beavatkozással, tehát hogyha be, ha a belügyeikbe beavatkoznak, az bizony nagyon fájdalmas. 125 évig voltunk külföldi hatalom alatt, Oroszország, Ausztria is ide uralkodott felettünk, és bizony a második világháború után az oroszok baráti segítségét élveztük, most úgy tűnik, hogy a baráti Európa segítségét élvezünk, mindenki törődjön a saját maga dolgával. Az NF számára most Maruzik úr kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani Jareknek. Azt hiszem, hogy egyetértünk, én az ENF nevében szólok hozzá, az ENF frakció nevében, de úgyis hozzászólok, mint lengyel képviselő. Engem nem aggaszt az, hogy külföldről kritizálnak minket, hiszen a külföldi kritika azt is jelentheti, hogy a lengyel kormány tett valamit Lengyelország nemzeti érdekében, és ennek örülnék. Amiatt sem aggódom, hogy pozitívan vagy negatívan fejezik ki a képviselők a véleményüket, mert ennek semmilyen hatása nincsen a lengyel közétára. Mi meg tudjuk oldani a problémáinkat Lengyelországban. A probléma az, hogy egyáltalán sor került erre a mai vitára. Ez a gond Európával. Kiválóan mutatja ez, az is, ez, ez is azt, hogy egy szuverén ország belügyeibe beleavatkoznak. Ez egy Európai Uniós betegség. Értelmetlen ez a mai vita. Miért is beszélünk a lengyel demokrácia állapotáról itt? Valójában azt jelenti ez a vita, hogy az Európai Unió milyen katasztrofális helyzetben van, milyen katasztrofális sorsa jutott az európai projekt. Az Európai Unió elfut a saját problémái elől azok elől a problémák elől, amit képtelen megoldani. A Nemzetek Európája frakciója nevében azt kérem mindenkitől, hogy nyissa ki végre a szemét. Kifogyott a gőz az európai projektből. Üres járaton vagyunk. Együtt létünknek új módját kéne föltárni, úgyhogy a szuverén és szabad nemzetek együtt tudjanak élni Európában. Ez az igazi feladatunk, ez a kihívás, ezt várják tőlünk országaink és szavazóink. A szót most Korvin Mikke független képviselő kapja meg. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Én nem vagyok demokrata, utálom a demokráciát. A demokrácia csúnya dolog. Szeretném, hogyha megértenék, hogy a lengyel demokraták a PIS szavazták meg. Demokráciát akartak, itt van. Ennek a pártnak megvan a többsége, ez a párt tehát azt tesz, amit akar. Hogyha úgy gondolja, hogy a PIS rossz párt, az akkor egyetértek önökkel. De képzeljék csak el, az előző kormány milyen rossz volt. Korruptak voltak, loptak, csaltak. Én a szólásszabadságommal sem élhettem akkor. A lengyelek azért szavazták meg a PIS pártot, mert a reménységet jelentette ez számukra. Azt remélték, hogy a csalók és rablók és lopók végre e, le, zárdába kerülnek. Szerintem az Európai Uniót le kéne rombolni. A néppárti frakció részéről most Zver úr kap szót. Tisztelt miniszterelnök asszony! Amikor Két évvel ezelőtt a jogállamiságra vonatkozó mechanizmust felfedeztük, feltaláltuk, akkor az sokaknak nem tetszett, de szerintem mégis ez volt a helyes lépés. Nem csak Lengyelországról van itt szó, hanem sokkal többről, nevezetesen a jogállamiságról. Az Európai Bizottság új mechanizmusának az alkalmazása azonban másút még sokkal időszerűbb lett volna, például Szlovéniában a szlovén rendszer rosszul működik, az, Euró- az e- Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy Szlovéniában rendkívül rosszul működnek a dolgok, ezért nem is kell csodálkozni azon, hogy az országban visszaélnek, politikai értelemben visszaélnek a bíróságok rendszerével. Szlovénia eh, korábbi miniszterelnökét például bíróság elé citálták, és bármi nemű bizonyíték nélkül elítélték, végül az alkotmánybíróság megsemmisítette az ítéletet, de mégis maradtak ennek következményei. A politikai visszaélések abból is láthatóak, hogy decemberben a rendőrség behatolt a legnagyobb ellenzéki párt, az SDS irodájába, és le akarta foglalni a párt szervereit. Sok ilyen történet van. Mindez azt mutatja, hogy az Európai Bizottság nem reagált megfelelően az ilyen esetekre, noha felhívtuk rájuk a figyelmet. És még a korábbi rendszer benhatalmon lévők követték el ezeket a lépéseket, szerintem Szlovéniában is oda kell figyelni a jogállamiságra. Köszönöm szépen, elnök. A szociáldemokrata frakció részéről Fajon asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyáltalán nem szándékom bírálni Lengyelországot vagy a lengyel nemzetet, épp ellenkezőleg az elmúlt 30 évben Lengyelország több millió európai számára szolgált inspirációként. Egy sikertörténet volt Lengyelország története, és mindez nem véletlen. Igen erős intézmények működtek Lengyelországban, és kritikus hangot is megütő médiumok. Mégis, amikor az alapvető jogok védelméről beszélünk, akkor itt fel kell hívnunk a figyelmet a problémákra. Nagyon aggasztóak a legutóbbi lengyel fejlemények. Az új média, médiatörvény Lengyelországban egy visszalépést jelent, ami a médiumok függetlenségét illeti. Mondom ezt úgy, hogy korábban én is újságíróként dolgoztam. Sok szervezet felhívta már a problémákra a figyelmet, és csak akkor tud ön meggyőzni bennünket, miniszterelnök asszony, hogyha visszaállítják a médiumok szabadságát, biztosítják azok szabad működését. A párbeszédre akkor van szükség, hogyha megoldásokat keresünk, mindenképpen szükség van párbeszédre, de a bizottságnak nem szabad visszariadnia attól, hogy lépéseket tegyen, hogyha a beszélyben látja a jogállamiságot, legyen szó Lengyelországról, Magyarországról, Szlovéniáról vagy bármely más országról. Köszönjük Legutko úr következik az LKR részéről. Köszönöm szépen. Miniszterelnök asszony, elnök úr, négy dolgot vetnék fel az első a nyelvezet, a hangnem. Örömmel állapítom meg, hogy az a hangnem, amelyben ma a vita folyik, amit választanak a vita során a képviselők, ez egy erős nyelvezet, egy meggyőző nyelvezet, ami azt jelenti, hogy Ferhofstadt nagyra becsült kollégám is alkalmazkodott ehhez a helyzethez, ami nagyon örömömre szolgált. És azon reményemnek is hangot szeretnék adni, hogy ez a nyelvezet, ez a hang nem fenn is marad. Ugyanis amit mindeddig hallhattunk, az egy ritkán hallott nyelvi agresszió volt, még mielőtt egyáltalán hatalomra került volna ez a lengyel kormány. Még a premier előtt is olyan hangokat hallottunk, amely visszaélést jelent a kommunikációval. Hogyha pucsról beszélünk, akkor világos, hogy aki ezeket a szavakat használja, az nem tudja, mit jelentenek, vagy tudatosan igyekszik torzítani a szavak jelentését a második pontban a tényekre szeretnék rávilítani. Elnök úr, biztos úr, itt a biztosok találkozója után megszületett dokumentumot megnéztem, és nem tartom jónak ezt a dokumentumot. Honnan szerzi a tényekkel kapcsolatos információkat az Európai Bizottság, kivégzi el az elemzéseket, ugyanis a ténybeli leírása a helyzetnek bizony kívánni hagy valót hagy maga után, és ö, egyszerűen közvetett, és Igazából azt mondják, hogyha ezt elküldték a lengyel kormányzat képviselőinek, vagy onnan is szedtek információkat, de nem tudjuk honnan szedték az információkat, hogy jön létre egy ilyen dokumentum, ha nem kérdezik meg a lengyel kormányzati felet. Tehát, hogy ez pedig a döntéshozatal alapja egy ilyen dokumentum. Igen, tisztelt Uraim, úgy gondolom, hogy a tényeket önöknek is figyelembe kéne venniük, és tisztelniük kellene. Harmadik pont, a kettős morál, az álszent megközelítés. Ez sajnos egy krónikus betegség az Európai Uniónak, amely igencsak eh, mély gyökeret eresztett. Eh, Harms asszony, Pitella úr a tüntetésekről is beszéltek, és hogy eh, szívükkel a tüntetők mellett vannak. Nos, hölgyeim és uraim, az elmúlt nyolc évben Lengyelországban sok tüntetés volt, sokon, számoson még nagyobb számban vettek részre emberek. Akkoriban nem hallottam, hogy vérzik a szívük, akkor nem hallottam volna, hogy Hármasszony szolidarizált volna azon tömegekkel, akik az utcára mentek, akár Brüsszelbe vagy Strasbourgba is eljöttek ide a parlament ajtaja előtt, mondták el a véleményüket. Vagy elment önök közül valaki ezen emberek közé, hogy beszéljenek velük? Nos, hölgyeim és uraim, az elmúlt nyolc évben Lengyelországban sok minden történt, és ez egy kulcsinformáció, kérem így figyeljenek rá. Az elmúlt nyolc év során egy egy pártrendszer uralkodott Lengyelországban. Egyetlen párt uralkodott, amely minden intézményt ellenőrzött. Most meg azt hallom a mai napon, hogy itt nem személyes ügyeket melengetnének fel, nem személyes ügyeket, nem személyi ügyeket kívánnak felvetni. Hogyha az én pártom most 14 bírót kinevezett volna az alkotmánybíróságba, akkor mi lenne itt? Pokol lenne. De ők azt mondják, hogy korábban nem történt semmi, nem akarják ezt személyi síkra terelni. Hol voltak, amikor ez történt? Mit, hol voltak akkor, amikor tömegesen bocsátottak el a közmédiából újságírókat? Szinte mindenkit elbocsátottak, egy bíró kivételével mindenkit leváltottak. Történt, akkor valami reagáltat önök valahogy? Egyáltalán semmiféle reakciót nem láttunk önöktől. Ez a álszentség, ez a kettős megközelítés arra mutat rá, hogy az Európai Unióban vannak egyenlő országok és egyenlőbb országok. Vannak olyanok, amelyek egyenlőbbek, mint mondtam. Hogyha ezt így folytatják, akkor bizony nem mi leszünk ennek a politikának az áldozatai, hanem valamikor az Európai Unió lesz az áldozata ennek a politikának, hiszen önök egyértelműen túllépik a hatásköreiket. Elnök úr, biztos úr, azt hiszem önök is tisztában vannak azzal, hogy ez egy jogilag megkérdőjelezhető eszköz, amit alkalmaznak. A tanács jogi szolgálata egyébként ezt az eszközt élesen bírálta, a szerződés nem ad jogalapot, egy ilyen eljáráshoz. Vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy semmiféle jogalap nincs erre. És itt a parlamentben valamilyen állásfoglalást kívánnak elfogadni, azt mondják, hogy a tényeket vizsgálják meg, és a... de hát az állásfoglalást még a tények vizsgálata előtt szeretnék elfogadni, tehát úgy látszik önök már előre tudják a tények eredményét, ez az eljárás nekem úgy tűnik, és egyébként ez el is hangzott itt, itt nem csak arról van szó, hogy a hatásköreiket lépik túl, hiszen az Európai Bizottságnak nem feladata az, hogy Lengyelországban milyen többséggel hozva döntést az Alkotmánybíróság, de az önök szavai alapján önök itt egy precedenst kívánnak teremteni, ami azt jelenti, hogy olyan jogkörök, jogköröket kívánnak magukhoz vonni, ami önöket nem illeti meg. Egyszerűen kész tények elé akarnak állítani bennünket, és így kívánnak ilyen jogosultságaikkal a jövőben élni. Ezt egyértelműen időben kell bírálni. Infelt asszony a liberális frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm önt, miniszterelnök asszony, és üdvözlöm a kormány szószólóit és a támogatóit és ellenzőit is. Ez azt mutatja, hogy az Európai Parlament a közös értékeinkről szóló vita arénája. Itt nem arról van szó, hogy egy kormányt elítélünk vagy támogatunk, hanem arról van szó, hogy kiállunk az európai projekt alapvető értékei mellett. A lengyel kormány a maga többségével most köteles mag- maximalizálni az ellenzék számára rendelkezés álló mozgásteret, meg kell erősíteni a fékek és ellensúlyok rendszerét, és nem gyengíteni azokat. Meghallgattam önt, miniszterelnök asszony, de nem vagyok biztos abban, hogy jó dolog Orbán Viktont példaként tekinteni, aki a maga részéről viszont Putyint tekinti példaképnek. Úgy tűnik számomra, hogy azért van alapja annak, amit a bizottság mond, de miért Lengyelországgal foglalkozunk, és Magyarországgal mindeközben nem, és nem teszünk fel kérdéseket a franciaországi helyzettel kapcsolatosan. Az itteni vita azt mutatja, hogy szükség van egy olyan Európai Uniós mechanizmusra, amely objektív, átlátható kritériumokon alapul, és amelyel felmérjük az összes tagállamban uralkodó helyzetet, és az összes EU-s intézményben uralkodó helyzetet, és látom, Timmermans úr mosolyog, de hát ön tudja, hogy itt a parlament, parlamentben gondolkodunk egy ilyen mechanizmuson. És nagyon örülnék annak, hogyha a tanács és a bizottság elfogadná az Európai Parlament meghívását arra vonatkozólag, hogy közösen gondolkozzunk egy ilyen mechanizmuson, amely az intézményekre és az EU egészére vonatkozik. Köszönöm. Köszönjük szépen, Spinelli asszony következik az Egyesült Baloldal részéről. Egyetértek a kollégák aggodalmával. Sidló mondja, az ön kormányának viselkedése valóban aggasztó, sokan emiatt félnek, hogy a média jogait korlátozzák, illetve az alkotmánybíróság és az igazságszolgáltatás helyzete is meggyengül. Hadd mondjam el ezt, hogyha a lengyelek egy olyan kormányt szavaztak meg maguknak, amely ennyire kritikus az Európai Unióval kapcsolatban, az bizonyára annak is az eredménye, hogy olyan nagyok az egyenlőtlenségek Lengyelországban, ez is a jobboldali kormányzás eredménye. Úgy gondolom, hogy a szociális egyenlőség is az Európai Unió egyik értéke. Fontosnak tartom, hogy egyformán kezeljük Lengyelországot, Magyarországot, Görögországot. Ne, nem engedhetjük, hogy Lengyelország magasabb árat fizessen csak azért, mert csak azért, mert a néppárti frakciónál egy gyengébb frakció részét képezi ez a, ez a kormány. Köszönöm, Szárgentini asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Szögezzük le, hogy a zöldek is fogályosnak találják ezeket az antidemokratikus jogszabályváltoztatásokat Lengyelországban. A holland külügyminiszter szavait hallottuk az imént, azt mondták, hogy nem megfelelő, ahogy a szomszédaink, a szomszédainkhoz viszonyulunk, nagyon fontos, hogy reciprocitásra törekedjünk. Ott van például a Nord Stream, orosz gáz érkezik ezen. Sajnos az ezzel kapcsolatos kéréseket nem hallják meg. Nos, Sajnos a, ném, a holland miniszterelnök nem határolt el magát attól, amit Wilders mondott ezzel kapcsolatban, pedig meg is hívták ide is. A közép- és kelet-európai eur közép-európai országok úgy érzik, hogy a holland kormány részéről hiba az, hogy nem vesz részt ebben a folyamatban. Intézkedéseket kell tenni, és le kell vonni a tanulságot Európában. Csak így lehetünk sikeresek, párbeszédre van szükség. Köszönöm az EFDD frakció nevében, Mach úr következik. Dámy a pánové, čelíme zde skandální situaci. Hölgyeim és uraim, a helyzet egyszerűen botrányos. Az Európai Unió Lengyelországgal szemben fellép, és egyszerűen ezzel meg akarja fosztani a lengyel szavazó polgárokat a szavazati joguktól. Lengyelországban mi történik? Lengyelország úgy döntött, hogy bármely alkotmánybírósággal kapcsolatos döntésre vonatkozólag kétharmados többségre van szükség. Lengyelország csak olyasmit tesz, ami már más EU-s tagállamban is gyakorlat. Az Európai Bizottság valójában azzal nem tud megbírkózni, azzal a tényel nem tud megbírkózni, hogy a jelenlegi lengyel kormánypárt elégedetlen az Európai Unióban, a jelenlegi, Európai Unióval a jelenlegi formájában. Egyszerűen botrányos, hogy hogyan avatkozik be az Európai Bizottság egy szuverén állam belügyeiben. 1963-ban John F. Kennedy Berlinben azt mondta, ich bin ein Berliner, én berlini vagyok, szerintem most nekünk kell hasonlóképpen kiállnunk Lengyelország mellett. Egy büszke, szabad lengyel polgárként, egy büszke, szabad polgárként hadd mondjam, hadd mondjam el lengyelül, én is lengyel vagyok. Schaffhauser képviselő következik. Tisztelt miniszterelnök asszony, Kedves kollégák, Schulz úr az imént pucsról beszélt, illetve a lengyel politika elputinizálódásról. Jézus Mária! Valóban a PIS populáris párt. Úgy tűnik, hogy azok ellen, azokat a népeket támogatják meg, akik a demokráciát támogatják. Olyan népekről van szó, akik még mindig hisznek abban, hogy a humanizmus keresztény gyökerei vannak. A humanizmus nem az, Európa, az új, európai, kreá, új Európai Unió kreációja. Lengyelország nép, igen, Lengyelország ellenáll, mert konzervatív, mert régi és igaz értékei vannak. Hisz abban, hogy a, egy család apából és anyá, anyából áll, hogy az, értéke, hogy az életet védeni kell, katolikus országról van szó, nem liberálisról, aki nem szekták kezén van, nem a pénzügyesek és a média kontrollálják. Az Európai Unió válságban van. Az európai demokrácia diktatúra, mert újra kell szavaznia azoknak, akik egy népszavazáson nem azt az eredményt hozzák ki, mint amit Európa vár valójában az európai rendszer jelent egy folytonos pucsot. Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Csehország. A bársonyos forradalom barátai. Nos, ezek az országok ellenállnak ennek az európai diktatúrának, amelynek az a célja, hogy minden kormányt destabilizáljon, amely nem hajlandó meghajolni a külföldi hatalmaknak. Én elzászi vagyok, ellenállok én is a német arroganciának. Mi francia patrióták nem vagyunk hajlandóak elviselni azt, hogy Németország döntsen mindenben, gazdaságban, migrációban, a demokráciában. Ezek nagyon rosszat tesznek Európának. Azt kérem az Európai Parlamenttől, hogy térjen észhez. Lengyelország azért téma, mert konzervatív, mert humánus, mert keresztény. Ez a ez a folyamat csak most kezdődik. Elindult a forradalom, és el fogja önöket söpörni, de ezt meg is érdemlik. Meg kell ismételnem, hölgyeim és uraim, a tribünön ülő vendégeiknek is. Az ügyrendünk szigorúan tiltja az ilyen tetszés nyilvánítást, ezért hálás lennék, ha nem tapsolnának a továbbiakban. Vendégszeretők vagyunk, de a lengyel parlamentben öt percig sem tűrnék meg önöket, ha így veselkednek. Ezért kérem önöket még egyszer nagy tisztelettel, hogy ezt ne tegyék. Suprad képviselő. Tisztelt miniszterelnök asszony, tisztelt elnök úr, kedves kollégek! Harms asszonyt végighallgattam, Verhofstadt urat is, azt hiszem nem Lengyelország a baj, nem a jogállami, nem az ottani jogállamisággal van baj, hanem az európai intézményekkel. Meghallgattam az Európai Bizottságot is. Az úgynevezett lengyel problémáról beszélt, szerintem az Európai Bizottságnak van gondja, mégpedig az, hogy nem látja pontosan, hogy mik a tények. Megnézték például Megnézték például a PIS megválasztása előtti a helyzetet Lengyelországban, megnézték milyen volt az alkotmánybíróság helyzete, mielőtt megválasztották volna ezt a pártot. Lengyel, a lengyel nép nagyon sokat harcolt a szabadságáért, ők elhiszik, hogy ezt a szabadságot most feláldozzák ilyen könnyen. Kaczynski lengyel politológust nem nagyon ismerik, nem közel a PIS párthoz. Ő úgy nyilatkozott, hogy semmiféle fasizálódást nem tud megfigyelni Lengyelországban. A, a Franciaországban szintén ugyanúgy választják meg az audiovizuális hatóságok elnökét, mint Lengyelországban. Ez is azt jelenti, hogy beavatkoznak a sajtószabadságban? Demokratikusan választották meg a lengyel kormányt, hadd, mondják el, hadd mondjam el azt, hogy én is lengyel vagyok, és szolidaritást vállalok a lengyel néppel. A néppárti frakció nevében Olbricht képviselő. Igen, tisztelt miniszterelnök asszony, hölgyeim és uraim! Lengyelország a közös javunk, valamennyi lengyel polgár közös értéke. Ápolnunk kell. Büszkék vagyunk a hazánkra, és Lengyelországot példaértékűnek nevezték az elmúlt években Európában, holott más úton jártunk gyakran, mint más országok. Most azt sajnáljuk, hogy a vita tárgya Lengyelország Európában ez egy premiért jelent az EU tagságunk során. Remélem, hogy ez utoljára fordul elő. Miniszterelnök asszony, ön nagyon jól tudja, hogy nem mi kezdeményeztük ezt a vitát, és mi nem is szerettük volna ezt a vitát. Független az eredményétől ez a vita kihatással lesz Lengyelország tekintélyére a nemzetközi porondon is önök nyerték meg a parlamenti választásokat legutóbb Lengyelországban. Nem kérdőjelezzük meg a választások eredményét, és joguk van ahhoz ezek után, hogy módosítsanak bizonyos dolgokon, ami a politikai programjukból levezethető. Gyakran az a mentalitás nyert teret, hogy a győztesnek mindent lehet. Ha valaki ezt elfogadja, ez azt jelenti, hogy nem csak az állami intézményeket ellenőrzi a győztes, hanem igyekszik teljes mértékben fellépni, de a későbbiekben el kell számolni ezekkel a változtatásokkal, például a jogállamiság területén okozott változásoknak, változásokkal el is kell számolni valamikor, így önnek felelősséget kell vállalni azért, hogyha Lengyelország tekintélye csökken a világban. Így ezért a mai vitaért és a lengyelek és a lengyel polgárok nem érdemlik meg, hogy egy ilyen vita tárgyaivá váljanak. Mi nagyon sajnáljuk. A szocialisták és a demokraták nevében Weidenholzer úr. Weidenholzer úr, kérem kapcsolja be. Hát villogott a mikrofonom, mondja Weidenholzer képviselő. Elnök úr, miniszterelnök asszony, üdvözlöm ezt a mai vitát. Örülök, hogy sor kerül rá, hogy lebonyolítják ezt a vitát, és hogy ilyen tájszerű hangnemben. Nem arról van szó, hogy előre elítélnénk Lengyelországot, nem akarunk Lengyelország besinget. Lengyelország fontos, amely nagy hatású volt az európai fejlődésre és történelemre. Minden bizonyal a kommunista diktatúra legyűrésében a lengyelek nyújtották a legnagyobb szolgáltatást. Lengyelország nélkül Európa egy torzó, ezért nem mindegy, hogy mi történik ott. Mi elfogadjuk a lengyel nép döntését és szavazását, de aggaszt bennünket, hogyha a lakosság nagy részében az első intézkedések a kormány részéről félelmet okoztak, a demokrácia elve nem sérülhet, de ez nem vezethet el oda, hogy a jövőben hogy olyan szabályokat hozzanak, amelyek a megváltoztatásokat lehetetlené teszik a jövőben. Le, sokan félnek ettől Lengyelországban, az igazságügyi területen a kormány intézkedései ebbe az irányba mutattak és egyébként pedig a demokrácia egy másik alapelve, hogy a kisebbségben maradottakat is tiszteljük és becsüljük. Ezen a területen is számos panasz merült fel Emlékeztetni szeretném a kormányt arra, hogy a párbeszéd egy fontos érték a demokráciában. Fontos, hogy lefolytassuk ezt a mai vitát a mai napon, hogy tisztázzuk a helyzetet, és lehetőséget adunk arra is, hogy félreértetetlenül lépéseket tegyenek direkt, tisztességes, egyenes vitát kell folytatnunk. Köszönöm szépen Lengyelországnak és Európának, mert ez az érdekünk. Henkel úr, parancsoljon. Először is, tisztelt miniszterelnök asszony, nagyon nagy tiszteletem azért, hogy ezért a nagyon, ehhez a nagyon furcsa inkvizícióhoz személyesen is hajlandó volt hozzájárulni. Weidenholzer úr nagyon helyesen mutatott rá arra, hogy nem részesíthetünk előnyben senkit. Én megkérdezném, hogy vajon mit, mit, mire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy Putin, Putyinhoz hasonló demokrácia van Lengyelországban, ez talán nem előítéletesség? Én <clears throat> úgy gondolom, hogy talán nem úgy gondolja mégsem, hogy most ezért a kijelentésért elnézést kellene kérnie. Hölgyeim és uraim, Dagutka professzor arra utalt, hogy bizonyos kettős erkölcsiség, kettős beszéd folyik itt, de erre én most hoznék egy másik példát is. Én úgy gondolom, hogy a bizottság először a Lengyelország helyett az európai intézmények által elkövetett vagy a nagyobb országok által elkövetett jogsértésekkel kellene, hogy foglalkozzon. Például a Maastrichti szerződés sorozatos megsértése az eurócsoporton belül, vagy az eh, Európai Központi Bank által eh, át, eh, folytonos értéktelen értékpapírok eladása. Mennyiért, miért ilyen fontos a lengyel alkotmánybíróság, és ugyanakkor nem fontos az, hogy egy német alkotmánybíró menekültpolitika ügyben alkotmányellenes ítéletet hozott. oettinger úr talán azt is meg kellene kérdeznie magától, hogy a kényszer díjak által fizetett, finanszrozott német tévé a menekült hullámot egy rózsaszín optikán keresztül mutatta be, és az észak-afrikai férfiak által tömegesen elkövetett jogsértéseket pedig nem kommentálta, nem mutatta be megfelelően. Mehr als sich selbst haben die Deutschen a fal leomlását is a németek a lengyeleknek köszönhetik, hiszen a Solidarność indította el ezt a folyamatot, hogy először a német politikusok az éghajlatot akarják megmenteni, aztán az eurót, meg Görögországot, most pedig a lengyel demokráciának megmentésével foglalkoznak hogyha az egyik dolog a másik nem, nem jár semmi sikerrel, akkor nem kéne ezt folytatni. Elnök megszakítja a felszólalót. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen a liberálok, liberálisok nevében Wikström asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék világosan fogalmazni, még ha kritizáljuk is a lengyelországi történéseket és folyamatokat, hangsúlyoznunk kell, hogy nyíltan őszintén kell tudnunk beszélni mindezekről a dolgokról, miközben barátok maradunk. Tudjuk, hogy Lengyelország Európa milyen fontos része. Az alapvető emberi jogokat minden tagállamban meg kell védeni, függetlenül a kormányzattól. Timmermans úr teljes joggal kívánja az Európai Bizottság vizsgálni a lengyelországi történéseket, ugyanakkor úgy érzem, hogy nem lennénk, nem járnánk el fair módon, hogyha Magyarországot mondjuk másképp kezelnénk, mint Lengyelországot, hiszen mindenki teljesen egyforma elbánásmódot érdemel. Attól tartunk, hogyha tovább mennek ezen az úton Lengyelországban, akkor alássák ezeket az emberi jogokat. Nem szeretnénk, hogyha egy dominóeffektus mentén eh, egymás után eh, esnének el az európai tagállamok emberjogi szempontból az alapvető értékeinkből nem engedhetünk, hiszen az egész európai projektnek ez adja a savát borsát. Köszönjük, Wikström asszony, most pedig a GUE nevében Lijerik úr. Köszönöm, elnök úr, hogyha jól értettem a magyarázatokat, akkor gyengítjük a demokráciát, hogy megerősítsük a demokráciát. Mentességet kap a Lengyelország az alapjogi karta alól a demokrácia védelmének jegyében? Mennyire lehet hiteles ez a mai vitánk, amikor az európai intézmények úgy döntöttek, hogy 3 milliárd eurót adunk Erdogán úrnak, Törökországnak, annak az Erdogánnak, aki börtönbe zárja az újságírókat, az emberi jogok, a pluralizmus, a sajtószabadság Európájának a helyét a piac Európája vette át. Úgy érezzük, hogy a sajtószabadság és médiaszabadság felügyeletét kellene létrehozni Európában. Sajnálatos, hogy ez eddig nem történt meg, hogy nincs egy ilyen központ. Egy ilyen observatórium vagy megfigyelő központ úgy tűnik, hogy nagyon is szükséges lenne Európában, amely rajta tartja a szemét minden európai tagállamon. Köszönöm a zöldek nevében Terik Ábrász kollégája szó. Madame Prime Minister, I'm speaking... Tisztelt miniszterelnök asszony, a zöldek nevében szólok a parlamentben. eleven ben az legutolsó népszámláláskor 447 ezer ember vallotta úgy, hogy sziléziai. Négy héttel ezelőtt Jelsi Gizelék 140 ezer ember nevében szólított fel arra, hogy a sziléziait a lengyelországi kisebbségként foglalják, fogadják el. E, a kisebbség tagjait ugyanakkor üldöztetéssel, sőt még kivégzéssel is fenyegetik, és nem számolnak, nem számítanak az etnikai kisebbségek közé, illetve a regionális nyelvek közé nem számít bele a nyelvük. Ez egy igen <clears throat> igen riasztó helyzet. Úgy tűnik, hogy a kisebbségek elleni elnyomás megint felütötte a fejét Lengyelországban, már pedig ez egy antidemokratikus szégyen lenne, elnök úr. Köszönöm a szót. E Az ELNE frakció nevében Köszönöm, eh, miniszterelnök asszony. Viktor, Orbán Viktor után most eh, önnek kellett idejönnie és válaszolnia ezekre a botrányos vádakra, amelyek az ön kormányát érték az eurokraták részéről. Összességében eh, azzal vádolják önt, hogy megvalósítja azt a programot, amely alapján demokratikusan megválasztották. Egy voluntarista programról van szó, amely arról szól, hogy a lengyeleket megvédi Brüsszel ostoba döntéseitől, például az immigrációs kérdésben kérdésben. Eh, ahelyett, hogy állandóan több eh, bevándorlót eh, kérnének ahhoz, hogy a demográfiai státuszukat helyreállítsák, önök inkább a lengyel családokra koncentrálnak. Ezen vita után és én úgy gondolom, hogy meg kell köszönnöm önnek, hogy megmutatja, hogy van egy másik Európa, a szuverén nemzetek Európája, a szabad népek Európája. Örülök annak is, hogy ön a magyar, cseh és szlovák szomszédjaival együtt egy koherens kelet-európai blokkot hoz létre, amely elutasítja az eurogobalista diktátumokat. Éljen Lengyelország, éljen Magyarország, éljenek a szabad népek Európában. Most uh, miniszterelnök asszonyé a szó, tessék, hölgyem. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za... Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm mindannyiuknak hogy kedves szavakat szóltak, és aggodalmukat fejezték ki. Önök mind aggodalmukat fejezték ki az Európai Unióért, annak jövőjéért. Lengyelország azt szeretné, hogyha az Európai Unió stabil maradna. Azt szeretné, hogyha a különböző válságok nem ráznák meg az Európai Uniót. Lengyelország nem válság forrása, hanem aktív résztvevője szeretne lenni az európai politika formálásának, amely lehetővé tenné számunkra, hogy elkerüljük a jövőbeni problémákat. Tehát köszönöm a támogatásukat, a kritikát is. Köszönöm, hogy támogatták a hazámat és a kormányt. Ez számomra fontos, mert azért jöttem ide, hogy beszélhessek önökkel, és információt adhassak önöknek, mélyebben rávilágítsak bizonyos területekre, amelyek önöket aggodalommal töltik el. Először is beszélnék a az Alkotmánybíróság helyzetéről, utána pedig a sajtó szabadságról. Én azt vártam, hogy önök részletes kérdéseket tesznek fel ezzel a két témával kapcsolatban, de nagyon sok kérdést mégsem kaptam. Úgy tűnik, hogy igazándiból annyira nincsenek problémák, hogy önök nem is tettek föl részletes kérdéseket. Ez az egész vita e, problémás abban az értelemben, hogy leköti a, az én időmet, nekem kell erre válaszolni, de én mindig nyitott vagyok arra, hogy folytassuk az eszmecserét, e, mindig készen állok arra, hogy e, további információkat osszak meg önökkel, mindannyian azt szeretnénk, hogyha az európai intézmények a lehető legjobban tudnának működni, és ehhez át kellene nézni egy kicsit a különböző kompetenciákat. Néhány olyan tényre szeretném felhívni a figyelmüket, amely fölött talán átsiklottak, amikor először beszéltem önökhöz. Úgy gondolom, hogy Lengyelországot nem kell az Európai Bizottságnak monitoroznia, mert az emberi jogok nem sérülnek Lengyelországban. A jogállamiság nem sérül Lengyelországban, és a jelenleg zajló munkát a lengyel jogszabályok és az európai szerződések alapján végezzük. Mi egy szuverén állam vagyunk, egy szabad nemzet, És itt most kitérnék arra is, hogy a lengyel parlamentben a hallgatóság kifejezheti tetszését vagy nem tetszését. Ez a mi parlamenti hagyományunk. A karzaton helyet foglalók is kifejezhetik a véleményüket, a nézeteiket és ez a szabadság nekünk nagyon is tetszik. Mégpedig azért, mert nagyon nagy árat fizettünk ezért a szabadságért, és meg is fogjuk védeni. A történelem egy, egy dolgot megtanított nekünk, azt, hogy a lengyel problémákat Lengyelországban kell megoldani, mert amikor harmadik országok, külső erők próbálták megoldani a mi problémáinkat, az általában katasztrofális eredménnyel zárult. Nem értünk mindenben egyet, látom, hogy vannak eh, ellenvélemények, ugyanakkor az ellenvélemények azok hozzátartoznak a demokratikus eh, közvitához. Ugyanakkor ezeket az ellenvéleményeket ott kell kifejezni, ahol azoknak helyük van, nevezetesen a lengyel parlamentben. A legjobb bizonyítéka annak, hogy Lengyelország egy demokratikus állam, az éppen az, hogy a parlamentben lengyel képviselők ülnek, akik kifejezhetik elégedetlenségüket a lengyel kormányjal, és demonstrálhatnak itt a parlament körül is. Lengyelország demokratikus ország, én egy demokratikus ország miniszterelnöke vagyok. És komolyan aggódom, mert én azt szeretném, hogyha kialakulna egy új együttműködési modell Európában, amely nem e, tartalmaz ilyen e, felesleges és nem odaillő vitákat. Ugyanakkor azért jöttem el ebbe a parlamentbe, mert felelősséget érzek nem csak azért, ami Lengyelországban történik, hanem azért is, ami Európában történik. Tehát látják például a migráció mekkora probléma, ezt önök is tudják. Lengyelország már eddig is befogadott egy millió ukránt. Senki nem akarta őket, mi befogadtuk őket, ott élnek. A lengyel kormány természetesen a migrációs vitákra nyitott. Egy jogállam vagyunk, és az előző kormány döntéseit természetesen elfogadjuk, és részt veszünk azokban a mechanizmusokban, amelyek az EU-ban eh, a migrációs probléma hivatás eh, kezelésére hivatottak. Eh, meg tudunk-e birgózni a migrációval? Erre a kérdésre kell válaszolni, különösen itt az Európai Parlamentben, mert ezt várják el önöktől az európai polgárok, önöktől és tőlünk. Ez kell, hogy legyen az a munka, amit közösen el kell végeznünk, ez a nagy kihívás, ami előttünk áll. Én nem akarom, hogy a lengyelek elforduljanak Európától, szkeptikussá váljanak, kritikussá váljanak, ezért nem szabad visszafognunk magunkat, és e, Európát szuverén, jól kormányzott országok közösségévé kell, közösségévé kell tennünk. A lengyel kormány nem fogja föladni azt a programot, amely alapján szabadon megválasztották a közelmúltban minket, azért választottak, azért nyertük meg a választást, mert a lengyel állampolgárok ezt akarták. És mi szeretnénk megvalósítani a programunkat, mert a választók ezt várják tőlünk. Lengyelország és a lengyelek úgy gondolják, hogy eddig Lengyelország nem volt egy igazságos ország, mi egyenlő esélyeket, egyenlő fejlődést szeretnénk a magunk számára, a lengyelek számára. Fontos, hogy a sikerünket a legjobb orsz- a, a legsikeresebb országok sikeréhez mérjük. Mi, az Európai Unió egy fiatal tagja vagyunk, nagy történelmi csomaggal érkeztünk az Európai Unióba, ahogy a többi közép-európai ország is, ugyanakkor reményekkel eltelve csatlakoztunk, egy csoda volt, a tisztesség, az igazságosság, e, e, méltányosság e, szimbóluma volt, és ilyennek szeretnénk Európát látni. Nem volt ez könnyű, és még vannak akadályok. Ezek közül némelyeket már elhárítottunk. Lengyelországnak most arra kell koncentrálnia, hogy javítsa az ország sorsát a tragikusan elhunyt Kaczynszki elnök azt mondta, hogy Lengyelország a szegényeket is kell, hogy képviselje, és ez az a kihívás, ami előtt állunk. Néhai második János Pál pápa pedig azt mondta, hogy ne féljetek, sose féljetek. És ne féljünk, hölgyeim és uraim, építsünk együtt egy, egy egyenlő és méltányos Európát, mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy az összes európai úgy érezhesse, hogy egyenlően bánnak vele. Lengyelországot nem kritika illeti. Hadd eh, emlékeztessem önöket, hogy eh, az alkotmánybíróságról szóló törvényt azért kellett megváltoztatnunk, mert az előző kormány úgy döntött, hogy eh, felgyorsítsa, felgyorsítja a logalkotási, jogalkotási anyagot. Az első jogszabályt 2012-ben nyújtották be, három évig nem történt semmi, többször is sérült az alkotmány, ezt maga az alkotmánybíróság mondta ki. Akkor most beszéljünk a sajtóról, a médiáról azok az elvek, amelyek mentén a média felépül, azok hasonlatosak az olaszországihoz. Mi semmi olyasmit nem csinálunk, amit önöknél nem létezne. Nagyon sok dologról lehet itt beszélni, ami fontosak. Csak elismételném, hogy vannak fenntartásaim ezzel a vitával kapcsolatban. Rząd Polski. Ez a a keret, amit az Európai Bizottság, amit az Európai Bizottság felvázolt, az, azt kritizálták a különböző felek, és többek között a Tusk úr vezette lengyel kormány is, valamint lengyel jogi szakértők is kritikával illették az új keretet. nem volt elfogadható ez számunkra. Van, van tehát egy probléma, amit meg kell oldanunk. Én méltánytalannak érzem, hogy mi vagyunk a kísérleti nyulak, de az én kötelességem Lengyelország iránt az, hogy és Lengyelország, amelynek én vagyok a vezetője, Ehm, az én feladatom az volt, hogy eljöjjek ide, a bizottsághoz, a tanácshoz, és elmagyarázzam tényszerűen, hogy mi történik Lengyelországban. Először is, ami az önök számára legfontosabb, az, hogy fenn kell tartani az Európai Unió ehm, méltóság. Gátizunk. egy felszólalók záró köre következik mindenki egy percet kap majd a felszólalásra. következő képviselőként korwin mikke képviselő kapja meg a szót. köszönöm szépen elnök nagyon nagy elégedettséggel tudom mondani, hogy azt mondta egyik kollégám, hogy a a birodalmak, a jog szoktak lenni. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy vagy demokrácia van, vagy jog, mert a törvény valamit, valamit akar, a többség pedig valami mást akar, és el kell dönteni, hogy melyik jön. Ezt már itt is elmondtam sokszor, és Lengyelország nagyon jó példa erre azt mondják, hogy az alkotmánybíróság megváltoztatása nem törvényszerű, de erre a kormányzó többség azt mondja, hogy na és, mi vagyunk a többség, mi döntöttünk így. Az előző kormány idején az alkotmánybíróság az elnöknek megírta, hogy mi volt az, ami alkotmányos, és mi az, ami nem a jogállamiság szerepe, tehát Lengyelországban teljesen zavaros volt. Én úgy gondolom az Európai Uniót meg kellene szüntetni. Köszönöm a szót. Äh, e az enf nevében marusi képviselője most a szó panie przewodniczący! szanowni państwo! tisztelt hölgyeim és uraim! a lengyelországi dilemma illetve helyzet, való elgondolkodásnak nem itt van a helye mert amin el kell gondolkodni azon el is gondolkodtak most is gondolkodnak és a jövőben is gondolkodni fognak az illetékesek a lengyel politikusok. szerintem mindenki nyugodjon meg és legyen optimista bízzunk jobban Európában. Voltak más nagy olyan hatalmak, amelyek jöttek, láttak, győztek, a rómaiak, a szovjetek, és majd az Európai Unió is egyszer csak történelem lesz, Európa pedig változatlanul a helyén fog maradni, mégpedig olyan nemzetek közössége szerint, amelyek ugyanazt szeretnék, szabadságot és igazságot hagyjuk ezt a vitát, inkább gondoljunk Európára. Hogyha valakinek érdekes, fontos Európa sikere, akkor arra gondoljon, hogy nem kell beavatkozni az országok belügyeibe, a vállalatok ügyeibe, abba, hogy az emberek mit tesznek, hanem mindenkit hagyni kell szabadon élni úgy, ahogy akar. Legyen Európa szabad, higgyünk Európában. A jeżeli można jeszcze słów więcej, ha megengedné, mert látom, hogy még nem telt le a felszólási időm, még elmondanám, nagyon örülök neki, hogy ez a vita végre egy észszerű gondolkodást indított el itt ebben a házban ugyanis általában buborékba szoktunk élni, teljes mértékben elszigetelve a valóságtól, amely minket Európában körülvesz. Úgyhogy ez az észszerűség most jó lenne, hogyha győzne, eluralkodna, és akkor olyan problémákkal foglalkoznánk, amelyek valóban fontosak Európa számára, akkor nagyon boldog nemzetek lennénk Európában. Köszönöm. Az FDD frakció nevében Ivász Kievics kollégának adom meg a szót. Pani premier, szanowni państwo. Köszönöm. Miniszterelnök asszony, hölgyeim és uraim! Teljesen normális a helyzet. <clears throat> Lengyelországban mondom én ezt ellenzéki képviselőként. A parlamenti demokrácia parlamenti demokrácia teljesen jól működik, ezt az előttem szólók is megőrősítették. Itt alapvetően az Európai Bizottság és az intézmények hatásköréről vitázunk. Állandóan ki akarják terjeszteni a hatásköröket, a hatalmukat, egyre több kompetenciát szeretnének magukhoz ragadni. Az e- Európai Bizottság szuper kormárként, a nemzeti kormányok felügyeleteként próbál működni, beleütik az órukat a szuverén országok belügyébe. bevándorlók kezdik tönkretenni a német kultúrát, Minek a következménye? Politikusok buta döntésének. A gazdasági válság? Minek a következménye? Politikusok buta döntéseinek. Lengyelország jövője csak a lengyelek kezében van, e, ezért miniszterelnök asszonynak mondom, az ön az jövőben is sok szerencsét kívánok. A névek, zöldek nevében Harms asszony. Miniszterelnök asszony 2013 több lengyel képviselővel együtt voltam a Majdanon Kijevben, az ön pártjai, pártjai soraiból is voltak ott, és ők mind a jogállamiság mellett álltak ki, azért, hogy Ukrajna elindulhasson nyugat felé, és hogy ne nőjön, ne térjen vissza a Kreml és Putyin elnök autoriter hatalma, sen Ukrajnába, se pedig az Európai Unióba. Úgyhogy meg kell, hogy mondjam önnek, nagyon fáj, hogy ön így reagált a vitára, és hogy olyan képviselőket dicsér, akik az Európai Unió megsemmisítéséért dolgoznak, és e-, ebben a munkájukban Putyin elnök finanszírozza őket. Úgy gondolom át kellene gondolni a miniszterelnök asszony, hogy milyen szövetségre lép és kivel tárgyal Lengyelországban. Azon kívül még hozzátenném a vitához, én úgy gondolom, hogy megint olyan ponton vagyunk, ahol meg kell értenünk, hogy el kell gondolkoznunk és beszélnünk kell a jogállamiság normáiról és a demokratikus szabályokról, amelyek nem egységesek az európai jogban. Ezeket a hiányosságokat mindenképpen pótolnunk kell, tehát nagyon fontos, hogy a lengyel jogállamiságról szóló vita most minket is inspiráljon, és hogy miért nem <clears throat> és, és felgondolkozzunk arról, hogy miért nem határozzuk már meg végre, hogy ez a ez, ez, e, ez milyen értékek vannak, mert valószínűleg ezért tartózkodnak a szavazóink a választásokon is. Bízom benne, hogy a, hogy a lengyel társadalom nem engedi meg, hogy ez az ország megint az autoritás útjára lépjen. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm szépen. Címer asszonynak adom meg a GUE nevében most a szót. Tisztelt miniszterelnök asszony, egész ideig, egész idő alatt arra gondoltam, hogy ö, mi az, amit eddig elhallgattunk, és amit mégre meg kellene nevezni. Ahogy Rebecca Harms kollégámat engem is nagyon idegesített, az a, azok, idegesítettek azok a nyilatkozatok, amelyek az Európai Unió ellen szóltak, amelyek az Európai Unió megsemmisítését követelték, ö, illetve ugye ön nem értem, hogy miért támogatja őket, hiszen kijelentette, hogy európai, kijelentette, hogy Európán belül is bajnokok szeretnének lenni. Akkor nem értem, hogy ez a nemzeti nemzeti fellépéshez való visszatérés, ez mire való? Pontosan reformra van szükség, pontosan arra van szükség, hogy végre minden alapvető jog érvényesüljön az Európai Unióban, hogy minden tagállamban több többet jelentsen, többlet értéket jelentsen az európaiság, hogy a múltban tapasztalt bizonytalanság helyett most legyen meg az a biztosíték, amelyet Európa jogszinten biztosít. Én úgy gondolom, jó lenne, hogyha jellét adná arra, hogy Lengyelország pontosan hitként kell, hogy működjön nyugat és kenet között, és ö, tudjuk azt, hogy milyen problémák vannak ö, minden európai országban. Tudjuk, hogy vannak olyan rendszerek, amelyeket tovább kell fejleszteni, ki kell dolgozni, de nagyon kérem, hogy ne menjenek vissza a múltba. Nagyon kérem, hogy ezeket a téves véleményeket ne dicsérje és ne ismerje el. Köszönöm szépen, Ferhofstadt úr a szó. Köszönöm, miniszterelnök asszony. Nagyra tartom önt bizonyos értelemben véve, hiszen egy miniszterelnök minden trükkét bevetette pár nap vagy pár hét alatt. Igen, itt, itt vagyok, hogy válaszoljak a kérdésekre, és aztán senki nem tesz fel igazi kérdéseket, ezt mondta. Miközben én és az Európai Bizottság leírtuk, hogy mi a probléma, mi a baj ezekkel az alkotmánybíróságot érintő változásokkal, de akkor elmondom még egyszer, talán a tolmácsolásban elveszett valami. Egyszerű a rendszer, Három, összesen öt új bírát eh, jelöltek az alkotmánybíróságba, ezek közül eh, hármat az új szabályok értelmében elettek olyan eh, vétójoggal látták el, amelyel megvétózhatják a többieket. Tehát három, a pártjuk három tagja az alkotmánybíróság bármi döntését megvétózhatja az új szabályok értelmében. Hát ez történik, ez folyik és erre nem reagál. Azt állítja, hogy ez teljesen normális, teljesen bevett dolog, hogy ez történik, kérem. És az egyetlen érve, amit Legutko úr is mondott, hogy a platform is hibázott. Persze, a platforma is hibázott de önök pont azok, az, azért kapták meg a választók bizalmát, hogy jobbak legyenek, hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat. És aztán tessék, ugyanúgy, ugyanott folytatják, ahol ők abba hagyták, az elődök abba hagyták. Ez olyan, mint hogyha azt mondanák, hogy nem tetszett nekünk az egypártrendszer, ezért most, most hogy mi vagyunk hatalmon, majd mit csinálunk egypártrendszert? Hogyha a Velencei Bizottság negatív véleményt nyilvánít, akkor követik az ajánlásaikat? A Velencei Bizottság ajánlásait? Ezt az egy konkrét kérdést akkor azért végezetül felteszem. Reméljük most választ is kapunk. Legutkó úr az egyszer frakció nevében következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. kik a legfőbb ellenségeink. Az egyik az előítélet, a másik az ignorancia. Valóban nehéz az előítéletekkel felvenni a harcot, még a számok fegyverével sem lehet legyőzni, úgy tűnik, mert hogyha van egy alkotmány bíróság 6-tól 9 cikk terjedő számú taggal, és egy bizonyos összetételt ennek elő szabályok, Elfordulhat, hogy döntés képtelen, ez teljesen, ez teljesen képtelenség, ez teljesen abszurd. Nincs semmi baj a, az alkotmánybíróság összetételével, ez teljesen racionális egy alkotmánybíróság esetében. Én de önkényes döntéseket hozzó ilyen bíróság, ez most jobb vagy rosszabb? Semmiféle. Ez egész egyszerűen ez egy jobb bíróság. Szeretnék ellenérveket hallani, de ez idáig meggyőző ellenérveket nem sorakoztattak fel. Lássuk most a média szabadságügyét. Jobb a média ügye, vagy rosszabb? Van egy egységesen egy narratívan van, vagy sok narratíva? Sok. Van azokkal az újságírókkal, akiket 8 évvel ezelőtt szélne keresztettek, kirúgtak, hát visszatérőben vannak. Most akkor ne vegyük fel őket, mert nem akarunk sok narratívát, nem értem a logikájukat. Köszönöm, eh, miniszterelnök eh, asszony. Alapvetően három nagyon határozott probléma vélemény fogalmazódott itt meg. Először is mindenki elismeri azt a harcot, amit Lengyelország a szuverenitása védelmében folytatott, és eh, amivel hozzájárult az európai demokráciához. Ezzel egy időben azonban van egy nagyon erős aggodalom mindazzal szemben, amit az önkormánya az alkotmánybírósággal, illetve a médiával művel eh, mindenki elismeri, hogy önnek van választói felhatalmazottsága, és ön jogosult arra, hogy végrehajtsa a kormány programját. Ezt senki nem kérdőjelezi meg. Ugyanakkor egy demokratikus többség nem igazolhatja azt, hogy demokratikus eszközökkel elnyomja a pluralizmust. A pluralizmus az egy olyan dolog, ami meg kell, hogy nyilvánuljon a véleményekben és a médiában, és a kormányban is. Én lengyel vagyok, mondhatom, mondhatnám. Y del 50% que no ha ido a... De hát azt is tudjuk, hogy a lengyelek mindössze fele ment el választani, a másik fele nem ment el választani, ezzel persze nem vesztették el a beleszólási jogukat. A lengyel népességnek egy nagyon komoly része nem támogatta önt. González Pons Kéligája a szó az EPP nevében. Tisztelt elnök úr, miniszterelnök asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk erre a hosszú vitára, amelyet az Európai Parlament tart. Az Európai Unióról pozitívan nyilatkozott, remélem, hogy ez majd visszagyűrűzik lengyelországi pártjába is, és azt is remélem, hogy a pártja osztozik az ön nézeteiben amikor Lengyelországba megyünk. Na most az alkotmánybíróságoktól, a politikai színezetű alkotmánybíróságok nem jók, jogi alapon kell az alkotmánybíróságnak működnie. Azt mondja, hogy a kormány garantálni fogja a sajtó objektív működését. Én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint hogyha egy rókát eresztenénk be a ö, tyúkolba. Gyakorlatilag ö, bármit megtehetnek a sajtó, sajtóval. Igaz, hogy van joguk arra, hogy a törvényeket megváltoztassák, de ahhoz nincs joguk, hogy az alapvető értékeket megváltoztassák. Ön az ön kormánya ilyen egyoldalú intézkedéseket hoz ami pedig nagyon veszélyes. Áll, jogállamiságról beszélünk itt nem pedig politikáról. szabadságról van szó. ahogy weber úr is mondta az egység kérdése fontos nem pedig a megosztottságé. guerrero úr is helyesen mondta hogy vannak olyanok akik itt azt nyilatkozták, hogy ők is lengyelek, és természetesen büszkék is erre, de én úgy gondolom, hogy ha megnyerték a választásokat, akkor megfelelőképpen kellene ehhez viselkedniük. Köszönöm szépen. Köszönöm, hölgyeim és uraim! A Velencei Bizottság véleményét még várjuk, de elmondanám, amit már elmondtam korábban. Magunk kértük a Velencei Bizottság véleményét ügyben, senki sem kényszerített minket erre. Persze nekünk is könnyebb lenne, hogyha érveket hogyha a Velencei Bizottság véleménye megszületett volna, akkor lehet, hogy a mai vitára sem kellett volna, hogy sor kerüljön. Meggyőződésem, hogy objektíven megmutatja majd, hogy az alkotmánybíróság helyzete teljesen rendben van Lengyelországban. Nem változtattunk a bírák kinevezésének gyakorlatán. Az előző parlament hozta meg azt a szabályt, mi szerint 15-ből 10, tehát a bírek kétharmada kellene a döntés megvitózásához. Nos, megerősítem, hogy ez, ez egy teljesen nem helyén való vita, de hát mégis itt vagyok, eljöttem, mert tisztelem az Európai Parlamentet, és tiszteletben tartom azt a véleményét, hogy aggodalmát fejezik ki a helyzet miatt, hát eljöttem, hogy talán tisztázzuk, hogy mi is a helyzet Lengyelországban. Az Európai Unió polgáraként megvan eh, a méltóságom, és elmondhatom, hogy nem vagyok egy nacionalista kormány, és akik nacionalista, lenacionalistáznak bennünket, azok tulajdonképpen sértéseket vágnak a fejünkhez. Ezért ezekre az ilyen megjegyzésekre érdemben nem is reagálnék. Ez méltóságomon aluli lenne. A lengyel választók adták a kezünkbe a hatalmat, tisztességes választáson kerültünk a hatalomra. A lengyel nép mandátumával élve tesszük mindazt, amit teszünk. A demokrácia így működik, de nem csak nálunk, hanem önöknél is ne, se, ne, ne képzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk a spanyol kormányt nem tartom tiszteletben, a holland kormányt, de tiszteletben tartom Spanyolországot, magát és Hollandiát. Az, ha a nemzetet vagy az országot tisztelik, akkor annak az országnak a kormányát, az emberek által választott kormányt is tisztelniük kell. Lehet, hogy vannak dolgok, amikben nem értünk egyet, de hát ez teljesen természetes, hogy néha eltérnek a véleményeink. Ilyenkor kultúrát emberekhez méltó módon leülünk és átrágjuk, átbeszéljük ezeket a problémákat. Ez az igazi Európa, erről szól Európa. Ez a lengyelek számára nagyon fontos, mert Lengyelországban hosszú éveken keresztül nem volt meg a lehetőségünk arra, hogy nyíltan kibeszéljük a dolgokat igazságról, igazságosságról és egyenlőségről beszélnek. Jó, hogy ezt említették, biztos vagyok benne, hogy a lengyel gazdaság e, ugye foglalkoztatja Európát. A Szilézia e, régió Szilézia problémáiról is beszélt, nos én nem messze lakom e, innen, én Szilézia határvidékéről származom, egy csodálatos régió, ez csodálatos emberek lakják, de az Európai Unió segítségére szorul Szilézia. Hát most mutassák meg, hogy miről szól a szolidaritás. A lengyel bányákat, bányászokat segítsék, meg tudják, hogy ez mekkora óriási probléma Lengyelország számára. Sziléziában azt a kérdést teszik fel az emberek, segít majd nekünk az Európa? Látják, érzik, hogy eh, segítségre szorulunk, vagy magunkra hagynak bennünket, mint ahogy azt tették a hajógyárakkal, lengyel hajógyárakkal? Hát sajnálom, hogy erről kell beszélnem, de hát szerettem volna elmondani önöknek, hogy mik azok a kérdések, amelyeket nekünk szegeznek az emberek Lengyelországban. Szeretnénk mi is eh, azt mondani, hogy igen, amikor segítségre szorulunk, akkor az Európai Unió segítségünkre siet. Én azért vagyok itt, mert hiszek Európában, hiszek az Európai Unióban, és a civil társadalom, amely oly sokszor elhangzott ez a fogalom, ez a kifejezés a mai nap során, Nos, nekünk van egy civil társadalmi nagykövetünk, a kormány kinevezett egy ilyet, mert számunkra nagyon fontos a civil társadalom ügye. Az előző kormányban nem volt egy ilyen eh, úgynevezett eh, nagykövet, úgy nevezük talán eh, kormány megbízottnak, aki a civil társadalommal folytatott párbeszédért felelős. Azt hiszem, hogy a lengyel történelem során számos jó példája van a civil szervezetek működésének. Erre épülhet Európa, a szuverén országok Európája. Hát legyünk, járjunk el így, a lengyel nép szándéka értelmében hajtsuk végre, hadd hajtsuk végre a pártprogramunkat, hadd irányítsuk az országot úgy, ahogy azt mi szeretnénk, és ahogy azt a polgárok várják tőlünk, Lengyelország nagyon komolyan veszi a törvényeket és az alkotmányt, ugyanúgy, hogy nagyon komolyan veszük az Európai Uniót is. Európai vagyok, és erre büszke vagyok. De elsősorban lengyel vagyok, lengyel polgár, és erre is büszke vagyok. Köszönöm szépen, miniszterelnök asszony. Mikrofon nélküli beszólásokat hallunk so there has to be a problem of translation because i tolmácsolási probléma lehet. Természetesen lengyelül beszélt miniszterelnök asszony, én pedig ezt angolul követem, mert lengyelül nagyon rosszul tudok. Azt mondta miniszterelnök asszony, hogy megfogadja a Velencei Bizottság véleményét, vagy nem? Csak ez a kérdésem, igen vagy nem? Még lengyelül is meg fogom érteni. Mondja csak azt, hogy igen vagy nem. ja nie mam kłopotu z tłumaczeniem. ja rozumiem że pan jest dociekliwy bo pan chce bardzo dobrze poznać polskie sprawy. nekem semmi problémám nem volt a tolmácsolással ön bizonyára képes a tanulásra és köszönöm, hogy elnök úr engedélyezi ezt a elég szokatlan szóváltást is, amely nem felel meg az önök szabályzatának. Én azért jöttem ide, hogy válaszoljak a kérdésekre. Nekem semmi, hogy mondjam, teljesen értem azt, amit ön mond, kérdez. Érdemes lenne odafigyelnünk egymásra, meghallgatni egymást, és megpróbálni megérteni egymást, akarni megérteni egymást. Beszéljünk tényekről és ne előítéletekről. Nincs még a Velencei Bizottságnak véleménye. Amennyiben a vélemény megjelenik, akkor azt alaposan elemezni fogjuk. Kanders úr, szó. Oké, aber Herr, Kollege Verhofstadt auch. Verhofstadt úr, hát most akkor fogadja el ezt a választ. Lehet, hogy nehéz lesz, de kész vagyunk ezzel a témával. Konders úr, a szó. Uh, Köszönöm, miniszterelnök asszony, tisztelt képviselők! Ez egy nagyon fontos, de érzékeny vita is volt. Eh, az elmúlt percek is rámutattak erre, mégis fontos volt. Eh, mindannyian, és önök is, beszéltek a jogállamiság fontosságáról, ez az együttműködésünk egyik alapja. Nagyon kevés eh, kivétel volt, ha egyáltalán volt kivétel. Ez egy pozitív jel. De amikor a jogállamiságról beszélünk, akkor az nyilvánvalóan nem csak jogi kérdés, hanem politikai kérdés is, ami érthető szuverenitásról is szól ez a dolog, az intézményes egyensúlyokról, a politikai választásokról. És éppen ezért a jogállamiság vita az magától értetődően politikai, és éppen ezért helye van a parlamentben ennek a vitának. Senki nem szent Eh, ki kell zárnunk a kettős mércéket, eh, mindannyian előtt állnak feladatok, eh, nem kell, nem szabad egymásra mutogatni. Most mindannyiunknak meg kell vizsgálnia az Európai Unió alapjait, a jogállamiságot, hogy ez hogy áll. Eh, én eh, az Európai Tanács nevében szólalok fel, ott még nem beszéltünk erről a témáról, de szeretném biztosítani önöket arról, hogy a jogállamiság számunkra fontos. Néhány dologban egyet értünk. Az egyik eh, az az, hogy a bizottság és a tanács által a jogállamiságról létrehozott éves mechanizmus, illetve a 2015 márciusában, 14 márciusában elfogadott keret, az mindenki által elfogadott. Most az, hogy mi történik ezzel a mechanizmussal, megerősítjük-e vagy sem, erre ne, vonatkozóan nem láttam javaslatot. Van már egy mechanizmus, alkalmazzuk ezt, ez tiszteletben tartja a különböző intézmények közti párbeszédet. Az elnökség nevében azt mondhatom el önöknek, hogy elkötelezettek vagyunk az unió értékei mellett. Az Európai Bizottság most elemzi a tényeket, e, párbeszédben áll, a párbeszédet folytat a lengyel kormányjal, e, és e, folyamatosan figyeli az Európai Unióban játszódó eseményeket, úgyis, mint a szerződések őre. Nagyon fontos az, hogy önöknek ma lehetősége volt arra, hogy beszélhessenek a lengyel miniszterelnökkel, aki mindent megtett annak érdekében, hogy itt legyen és válaszoljon az önök kérdéseire, megjegyzéseire. Én azt látom, az érzékeny vitát meghallgatva, hogy a párbeszéd szükséges. Ebben talán mindenki egyetért. Komoly párbeszédre van szükséges. A másik dolog, amit látok, az az, hogy objektívnek kell lennünk, a tényeket kell vizsgálni, és erről beszélt a biztos úr is az együttműködés szellemében. És azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban helyes az, hogy a Velencei Bizottságra is utalás történt. Az elnökség figyelemmel fogja kísérni ezt a folyamatot, és önök nyugodtak lehetnek, hogy minden, le, minden levelünk és minden vitánk középpontjában a jogállamiság áll és annak a, a, a virágzása, mert csak egy ilyen társadalom lehet életképes. És ha valami világos volt ebből a vitából, az az, hogy a jogállamiság az színvak. És Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, lezárásképpen pedig a bizottságnak fogom megadni a szót Pöttinger, Öttinger úrnak. Elnök úr, miniszterelnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unióban egy, egyedülálló jelentősége van a médiának. A média függetlensége olyan jó, a közjó, és a média sokszínűsége is közjó. Ö, és a bizottságnak nem csak joga, hanem kötelessége is annak ellenőrzése, hogy a média függetlensége, illetve sokszínűsége megőrzésre kerül-e, vagy fenyegetés alatt van, illetve megsemmités fenyegeti-e. Az új lengyel média törvény három grémiumot jelöl meg, egy vezetőséget, egy felügyeleti tanácsot, és ebben a köztelevízió és a közrádió tagjai szerepelnek. Mind a két vállalattal kapcsolatban van egy felügyelet, amely a sajtót szabályozza. A felügyeleti tanácsban hét személy ül, és a kultúr, kulturális miniszter, valamint egy másik miniszter jelöl ki a hétből kettőt, a további ötöt pedig a média szereplői jelöl és intézményei jelölik ki. Az új médiatörvény szerint hétről háromra csökkentik ennek a felügyeleti tanácsnak a, szám, a tanácsban résztvevők számát, és mind a hármat miniszter jelöli ki, tehát a kormány. A vezetőségről pedig azt tudjuk mondani, hogy a jövőben a vezetőséget bármiféle indoklás és határidő nélkül leválthatják, és egyedül a miniszterelnök szerepe az, hogy ezt megtegye. A köz tv illetve a közrádió vezetőjét a média, illetve a parlament bevonásával le lehet váltani. És most el kell gondolkoznunk azon, hogy ez a fejlődés, amely a, amely a sokszínűséget és a párt pártok bevonása nélküli munkát irányítja, illetve irányozza elő, vajon nem fenyegeti-e a lengyel média szabadságát. Ezért indítottuk el a párbeszédet a kormányjal is, és ebből, és, és beszélünk arról a nagyobb mérvű médiatörvényről is, amelyet majd februárban, illetve márciusban kívánnak bevezetni, mégpedig mielőtt még ennek az elfogadása megtörténik. Azért, hogyha valami a jogállamiságot fenyegeti, akkor azt ne utólag, visszamenőleg kelljen megvizsgálni és esetleg a megváltoztatását kérni, hanem még a, jog, a törvény elfogadása előtt befolyásolni tudjuk a helyzetet. Elnök, köszönöm szépen, Timmermans úr, lezárásképpen most a szó. Uh, Mr. Minister, Köszönöm. Elnök úr, miniszterelnök úr, miniszter úr, hölgyeim és uraim, rengeteg dolgot mondhatnék az elhangzottakra reagálva, de hát későre jár, ezért rövid leszek. Három dolgot fogok elmondani. Sokan beszéltek a szuverenitásról. Én továbbra is ugyanakkor azt kell, mondjam, hogy Lengyelország szuverénebb, sokkal nagyobb mértékben alakítja a saját e, sorsát, mint az uniós tagság előtt. Azzal, hogy megosztotta a szuverenitását más európai országokkal, a történelme során először a szomszédok szomszédjai nem kérdőjelezik meg a határait. Miniszterelnök mondja, ez az igazi szuverenitás, ez a legnagyobb eredmény minden európai nép és nemzet számára, főként Lengyelország számára ebben az esetben. Másodszorban az Európai Unió minden tagja, minden tagállama saját szabad szándékából aláírta, és a mm, parlamentje ratifikálta az európai szerződéseket, vállalva bizonyos dolgokat, például a jogi államiság fenntartását. De azt is vállalták, hogy a Luxemburgi Európai Bíróság, az Európa, Brüsszeli Európai Bizottság eh, vizsgálja ezt, az Európai Parlament vitázon erről, vagy más tagállamok megkérdőjelezzék. Tehát amikor a jogállamiságról van szó, akkor nem lehet a nemzeti szuverenitás mögé bújni, mert aláírták, saját kézegyükkel ellátták, ratifikálták azt, hogy európai szinten igenis beszélhetünk bármely tagállami jogállamiságára. Legutkó úr imádja a tényeket. Hát tessék, itt egy tény. De adok én még tényt. De ha már itt tartunk, Legutkó úr, persze mindenkinek más joga van saját véleményéhez. De a tények de senkinek sem lehetnek meg a saját tényei, csak a saját véleménye. Miniszterelnök asszony, az alkotmánybíróság összetétele kiegyensúlyozott kell, hogy legyen. Ezzel egyetértünk. Azzal is egyetértünk, hogy az alkotmányt és a lengyel szokásokat tiszteletben kell tartani. Valóban. Továbbra is aggódunk van amiatt, hogy az alkotmánybíróság úgy értelmezi, alkalmazza értelmezi, alkalmazza ezeket a szabályokat, de az ajánlásait csak részben alkalmazzák önök a kormány. Nem csak a december harmadikai döntésről beszélek, amelyre ön is utalt, hiszen a régi parlament túl sok bírát nevezett ki. De egy másik ítéletet is hozott december 9-én ugyanez az alkotmánybíróság, amelyben az új parlament egy törvényét törvényen kívül helyezte, mert ez az összes többi korábbi kinevezést visszavonta, azokat is, amelyekre minden joga megvolt az előző parlamentnek. Kérem, a párbeszéd során, amely majd folyik, reagáljon erre. És ha már itt tartunk, hogyha a Velencei Bizottság vélemény olyan fontos önök számára, azt hittem, hogy azért kérték, mert én ezt javasoltam, de hát úgy tűnik, hogy nem. Na mindegy, a Velencei Bizottságnak Időre van szüksége ahhoz, hogy érdemi véleményt nyilvánítson. Ez még természetesen egy későbbi stádiumban készül el. A kérdés továbbra is az, hogy hogyan fogja ezeket a problémákat vagy kérdéseket megoldani Lengyelország. Csak ha megoldott ez a probléma, akkor tudja ellátni a jogállamiság biztonsági szerepének szerepét az Alkotmánybíróság, és más alkotmánybírósággal kapcsolatos reformokról is akkor tudunk majd érdemben beszélni. A jogállamiság és főként, főként a különböző hatalmi ágak szétválasztása mindannyiunk számára nagyon fontos. A fájdalmas európai történelemből mindannyian tudjuk, megtanultuk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, a, a jogállamiság és a hatalmi ágak szétválasztása milyen fontos, a másik kettő nélkül nem megy, a demokráciát nem lehet szembeállítani a jogállamisággal, sem lehet, és a demokráciát nem lehet szembeállítani az emberi jogok tiszteletben tartásával. Tehát a demokrácia eh, az alapvető emberi jogok és a jogállamiság, eh, ez eh, az Európa szent háromsága. Sajnos megtanultuk az európai történelemből, és ez fájó emlék, hogy ez így van. Nem az Európai Unió ellenére, hanem az Európai Unió miatt kell, hogy eh, van ez így eh, Lengyelországban, ezért hiszek én abban, hogy egy konstruktív párbeszéd a lengyel kormányjal megoldást hozhat ezekre a problémákra, azon szabályok szerint, amelyet minden uniós tagállam vállalt. Hölgyeim és uraim, megkérem önöket, hogy eh, a türelemmel legyenek, és engedjék meg, hogy megint megadjam miniszterelnök asszonynak a szót. Az előző felszállásában elég szarkasztikus hangnemet használ, de én azt kérem, hogy természetesen vitában részt vehet, nem azt kérem, hogy informatív jelleggel nyilatkozzon, hogy, mert további felszólóknak már nem fogom tudni megadni a szót a vitában. Tessék asszonyom, önné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Igen, kedves, hogy még egyszer megadja nekem a szót. Most mindenkinek megköszönöm, hölgyeim és uraim, ezt a vitát. Nagyon fontos volt a vita Lengyelország és az Európai Parlament számára egyaránt, úgyhogy köszönöm. És még egyszer aláhúznám, Lengyelország demokratikus ország, ahol a jogállamiság érvényesül, ahol tiszteletbe tartjuk az alkotmányt és minden jogszabályt, valamint minden európai szerződést is. Tehát teljes jogú tagjai vagyunk az Európai Uniónak. Köszönöm szépen a nyilatkozataikat, kérdéseiket. Remélem, hogy az az információ, amit önöknek átadtam, segítségükre lesz abban, hogy véleményt alkothassanak ebben a kérdésben. Végül pedig biztos úr kérdésére válaszolnék azt illetően, hogy miért szeretnénk a Velencei Bizottság véleményét megvárni. Amikor a, az Alkotmánybíróságról szóló jogszabályt elfogadtuk, amely egy előző jogszabályt módosított, olyan jogszabályt, amelyet gyakorlatilag az előző alkotmánybíróság is kritizált. Nem vártunk a Velencei Bizottság véleményére, ahogy önök sem váltak a Velencei Bizottság véleményére avval, hogy ezt a vitát megrendezzék. Én úgy gondolom, hogy ez a párbeszéd mindenképpen egymáshoz közelebb fog minket hozni, és közelebb fog hozni az Európai Unióhoz is, ami a legfontosabb a számunkra. Elnök, miniszterelnök asszony, köszönöm szépen a felszólalását. Köszönöm szépen, hogy megköszönte az Európai Parlamentnek a vitát, de én önnek köszönöm meg azt a tényt, hogy eljött között, közénk, hiszen ez a tény, ez valóban aláhúzza azt, hogy a, önnek is fontos volt ez a vita, és nem feltétlenül ért mindenben egyet azok.